Uh. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük az ülést. Nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem itt Angel Guriászt, de előtte a tolmácsok szeretnék uh, tájékoztatni hallgatóikat, hogy az egyoldalúan rájuk kényszerített új munkakörülmények miatt továbbra is immár harmadik hete munkaügyi vitában állnak a vezetőséggel. Több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink nem keresik velünk a kapcsolatot problémáink megoldása érdekében. Erre az ülése több fülkébe a tolmácsokat berendelték, tehát munkára kényszerítették. Mivel úgy gondoljuk, hogy ezzel a tolmácsok sztrájkhoz való jogát szértették meg, és mivel ez diszkrimináció egyes nyelvekkel és képviselőkkel szemben, szolidaritásból a többi fülke úgy döntött, hogy a tervezetekkel szemben ma nem szüneteltetik a tolmácsolást. Sajnálattal tájékoztatjuk önöket arról is, hogy ma nem túlorázunk, és a tolmácsolás pontosan 12.30-ig áll rendelkezésükre. Köszönjük a figyelmüket! Erős, erős fenntartható növekedés, ahogy az európai projekt halad, biztosítható, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió szolgálatai azt vizsgálják, hogyan lehet nagyobb integrációt biztosítani az európai gazdaságok között, hatékonyabb kohéziós politikákkal, a költségvetés eszközeivel, kitérsítve az egységes piac elemeit, a konvergencia kérdésé az utóbbi ECOFIN ülésén is felmerültek, érdekes adatokban tükröződött, mennyire nem hatékony a konvergencia, különösen az észak-déli konvergencia. A kelet-nyugati még inkább, és a kohéziós politika ennek a legerősebb motorja. Nagyon érdekes adatokban tükröződött ezekre a kofin ülésén. az eurozóna értékelésre mondott arra, hogy az EMU erősítése és a banki unió beteljesítési, az államháztartási kapacitások, valamint a munkanélküliség visszaszorítása rendkívül fontos témák. A titkárság megkapta egy brosúrán a, a értékelések anyagát, illetve online formában is elérhető, az ülés nyomon követéseként ezen brosúra és a nyomtatott forma kiosztása került a teremben. Gulya úr, ismét üdvözöljük, körünkben öné a szó. Ja, better. Most jobb. Köszönöm, elnök úr. Örömmel vagyok itt megint. Harmadik, negyedik, ötödik alkalom? Már nem is tudom követni. De jó, hogy itt lehetek megint. Akár hányadszor is. Legközelebb egy kicsit későbbre tervezhetnénk talán. A, az eurozóna gazdasági felmérése és az egész Európai Unióra vonatkozó felmérés, is elkészítettük mind a kettőt külön-külön lehet, hogy egy kis mesterséges a szétválasztás, de a bizottság így kéri, ezért így készítjük külön-külön a két térségre. A két dokumentum, ahogy el is gondolhatják, nem nagyon különbözik tartalmát illetően. A válság után az európai gazdaság beindult, 7,1%-on van az EU szintjén a munkanélküliség, ami alatta van a válság előtti időszaknak. 2% fölött van a projektált gazdasági növekedés előrejelzés erre az évre és a következő évre. A erősödő gazdaság egyik oka annak, hogy az Unió erősödött. Kétharmada az európaiaknak az Euróbarométer tavaly áprilisi felmérése szerint úgy gondolja, hogy hazája hasznát látta az EU tagságnak. Ez 35 éve a legmagasabb százalék arány, úgyhogy Európát erős hullám támogatja, ez jó hír az intézményben. Ezek jó hírek, ugyanakkor a, ezek az előnyök még törékenyek és nem megfelelően szétterítettek. Jelenleg is vannak kockázatok az európai gazdasággal szemben, és az a tény, hogy Európa egyes részén még mindig magas a munkanélküliség is alacsonyabb az életszínvonal, mint a válság előtt volt. Az EU ellenes pártok ma már hajtják a vizet egyes tagállamokban. A marginális, a, a szélső, szélső területeken fragmentáció látható, ez érzékelhető még a, a sajtót is olvasva. Ezzel összefüggésben az EU és az Eurózónával kapcsolatos felmérés meghatározta annak mikéntjét, hogyan lehetne az eurózónát kevésbé sebezhetővé tenni a jövőbeli válságok szempontjából, és hogy lehetne erősíteni az EU projekt kohézióját. Itt az európai projektről van szó. Itt a belső piac, a Szent Grál, illetve hát az integráció célja. A telekom piacok, a banki piac, energetikai piac, ez mind-mind Európa, Európa, Európa egy olyan időszakban, amikor a multilaterális rendsz, világrendszer nyomás alatt van. Az a multilaterális rendszer, amelynek építésében önök itt Európában olyan nagyra becsülhető erőfeszítéseket tettek. Néhány kulcsfontosságú üzenetet hagyjuk el. Először is. Erősítennék el a monetáris uniót és a gazdasági uniót, az eurozóna nagyon sok előjelzéssel szemben túlélte a válságot, és kiválóan működik. Ugyanakkor továbbra is ö, munkára van szükség az erősebb monetáris unióra, és nem kiigyentett a munka. Az ütésálló ö, ö, megszervezés az projektnek kulcsfontosságú lesz. Ehhez először a banki uniót kell kiteljesíteni. Ezt többször elmondták már európai vezetők, ám a küszöbben álló európai ö, tanács lehetőséget kínál arra, hogy cselekedjünk. Három fő lehetőség van hogy előre lépjünk. Először is a fiscal backstop az egységes szanálási alap keretében létre kell jön annak érdekében, hogy ellátassa feladatát bármely időbeli válság idején. Ez a backstop egy európai monetáris alapformáját öltheti, ez egyik ajánlat. Mindegy, hogy hívjuk, a lényeg az, hogy működik. Vagy hogy működik egyáltalán. Európai Monetáris Alap úgy hangzik, mint az IMF, de hát nem versenyez, nem versenyzik, nem a verseny célja a két alapnak, és a két mechanizmusnak. Aztán egy közös európai betétgarancia rendszer, mely alapján a banki rendszer az eurozónán belül hatékonyan működhetne. Harmadsorban egy új európai biztonsági, biztos befektetési alapot kéne létrehozni, az ilyen negatív feedback loopot ö, felszámolva a tagállam, az államok és a bankok között. Ám ehhez, mindehez ma hatékonyabb makrogazdasági politikákra van szükség, hogy az eurózóna működése javuljon. Az LKB segítette az euró stabilitásának erősítését. Ez a híres mondat, hogy bármi kerül is, megtesszük. Ám önmagában a monetáris szakpolitikai vitása nem elég. A nulla közeli infláció rendszerében és a nemzeti államháztási politikákat továbbra is korlátozza a magas szint. Az adósság kérdése kapcsán ugye tudjuk, hogy azt már tudtuk, hogy, hogy az államadóság magas sok államban, ám mindeközben az történt, hogy nulla kamatlábakkal, ne, hát nem véletlenül, ez oda vezetett, hogy a háztartások és a magánszektor, a nem pénzügyi magánvállalatok hiteleket vettek fel, és így a, az adósságállomány összességében, tehát a közös magán adósságállomány a GDP sok esetben GDP többszörösére nőtt. És ez egyfajta sebezhetőségét okozza a gazdaságoknak. Egy közös államháztási stabilizációs eszköz az országspecifikus közös megrázkodtásokra is választhat. És egyfajta munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer is fontos lehetne, hogy minden tagállam használt láthassa ennek az alapnak, ne kelljen folyamatos transfereket az egyes tagállamok felé irányítani. A bizottság befektetés stabilizációs funkcióra vonatkozó ajánlata szinte jó irányba tett lépés. Beszélünk tehát a növekedési, befektetési, beruházási oldalról, és a viszontbiztosítási oldal, a másik oldalon eh, alátámasztva a munkaerőségéket. Ezzel párhuzamosan a nagyon bonyolult államháztatási költségvetési szabályokat egyszerűsíteni kellene olyan kiadási oldalrendszerrel, amely megfelelő adósság arányszintet tartana fenn, és ezáltal a kormányokat arra venné rá, hogy már jó időben javítsanak pozíciókon. Inkább az ösztönzők, mint sem a büntetések eszközével. Végül pedig a tőkepiaci unió előrelépése szintén fontos lesz ahhoz, hogy hatékonyan működhessen a monetáris unió. Az Egyesült Államokban a vállalati kötvények kb. négyszer akkora hitelállományt hoznak, mint a bankhitelek. Az eurozónában hát ennek épp az ellenkező érvényes. Tehát egy alulhasznosítása érzékelhető a vállalati kötvényszektornak, így a tőkepiacok fejlődése Európában hagyományosan sokkal inkább függ a bankoktól, a bankok működésétől. Itt is van tehát teendő. Aztán termelékenység, termelékenység, és még egyszer termelékenység. Vagy annak a hiánya, vagy lassú volt a kulcskedés. Nagy kihívás sok európai országban az alacsony és gyengén fejlődő versenyképesség, ami az életszínvonal gyenge javulását engedések meg. A belső piac nagy eredmény, de még nem kiteljesedett. A kulcsfontosságú területeken van még lebontani való korlát a hatékonyság érdekében. Az értékelés több ajánlás fogalmaz meg, például a szabályozási terhek csökkentése a kereskedelmi és a szolgáltatások előtt a szolgáltatások 75-80%-et adják gazdaságainknak. Mindig a gyártásról, meg a mezőgazdaságról veszekszünk, és a, a, magunkat gyújtjuk felszinte a viták során, miközben 75%-a a gazdaságnak nem növekszik eléggé a szolgáltatásokra, nem vetünk elég figyelmet, miközben gyújtó vitákat tartunk a mezőgazdaságról, meg a gyártóiparról. És persze a határon átnyújó együttműködés például az energetika ágazatában komoly hoz. Elektromosság, telekom, energetika, itt még mindig kicsi nemzeti egységek működnek, ahelyett, hogy egy nagyobb európai összefüggésben működne. Digitalizáció, megint kulcs. Ugye kérdés, hogy mi a helyzet a termelékenységgel, kolléganőm egy Perce mondta, hogy a 2% volt a az elmúlt 90-es években a növekedés, míg 2007-től 2017-ig 1% alatt volt a termelékenység növekedése. Tehát 2% fölülről 1% alá csökkent egy évtizedről a másikra, most pedig 0,4 fél százalék alatt van az eurózónában. Ennyire gyengült, ennyire romlott a termelékenység növekedése Európában. Anélkül pedig nem tartható fenn a gazdasági növekedés, hozatában, a béreket sem lehet növelni. Lehet persze fogyasztásra ö, alapuló növekedést a darabig folytatni, Ám ha a beruházások és a termelékenység alacsony szinten van, akkor középes osztávon alapvető növekedésbeli problémák lesznek. A digitalizáció másik kulcsfontosságú elem a termelékenység jövelésére Európában. A digitális gazdaság gyorsan nő gazdaságban, ám 40%-a a munkavállalatnak még nem bír digitális szakismeretekkel, és infrastruktúrára is szükség van, erősödnie kell. Az EU segítheti a tagállamokat, hogy a digitális szakismeretek megszerzését javítsa olyan fejlesztési eszközökkel, amelyekkel a szakismereti igényeket lehet felmérni, ám itt is az Európai Unió szabályozása keretének módosítása segíthetné a magas minőségi digitális infrastruktúrából beruházásokat. A költségvetés. Tehát a következő téma, az EU költségvetési reformjai gyorsabb és inkluzívabb növekedést hozhatna magukkal. Az EU költségvetés már most is e, hatalmas nyomás alatt van, és új igények merültek fel. Az egyik ábránk azt mutatja, hogy, hogy reál értékben csökken az európai gazdaság méretéhez képest az EU költségvetés. Jól tudom, hogy a vita van, erről a bizottság magasabb tételeket kér, van egyfajta húzavona. Ám mi azt mondjuk, hogy a Brexit a reformot még sürgetőbbé teszi, kb. 7%-os lukat üt a éves költségvetésben 2020 után. Hát, hogy nettó értéken ez nem lesz 7%, de hát megint csak azért jelentős. Az következő EU költségvetésre vonatkozó vita során aktuális ezen elgondolkozni. A tagállami befizetések tekintetében jobb lenne, hogyha a tagállamok képességét jobban tükrözni a, költségvetési befizetést, a rabatoktól eltekintenénk tehát. És fontos, hogy a, terme, term, a közös agrárpolitikában a termékalapú kifizetéseket, mennyiségalapú kifizetéseket csökkentsék, és a lemaradó térségekre jobban koncentráljunk, hogy a regionális különbségeket tudjuk némileg nivellálni Európában kutatásfejlesztési kiadások jelenleg mindössze 13%-át adják ki az EU költségvetésnek, ezeket jelentősen növelni kell, különös tekintettel az alacsony növekedési potenciálra, amit javítani kell. Az EU költségvetése többet tehet annak érdekében, hogy segítse a leszakadókat, a globalizáció veszteseit, a technológiai változás veszteseit, például az Európai Globalizációs Kiegészítő Alap, kiigazító alap eh, viszonylag eh, hajlékony módon tudja segíteni azokat a munkavállalókat, akik azért vesztették el az állásukat, mert a globalizáció érintette a különböző ágazatokat. A regionális különbségek az egyfőre a GDP-re vetítve csövek, csövek, csökkentek a válság elejéig, és azóta viszont növekedtek. Ez egyébként egy tipikus séma, amikor egy válság beüt, akkor növekednek az egyenlőtlenségek. Azonban ez egy hatalmas válság volt, és még tíz évvel később is megszenvedjük ennek eh, a következményeit. Tehát növekedett és növekszik a különbség, és eh, növekszik a szórás regionális eh, különbségek formájában, nem csak az egyes országok között, hanem, és nem csak jövedelemben, bevételben és vagyonban, hanem a regionális fejlődés ütemében is. Az EU a harmadát a költségvetésének regionális politikákra költi, eh, ami egy nagyon nagy érték, bárminek a harmada egy igen jelentős arány. A, nyilván a költségvetés, persze kicsi az EU költségvetés, az elnök közbeszól, e, lehet, hogy nagyobb költségvetésre van szükség, de ezen kívül még ott vannak ugye a nemzeti e, költségvetések is, hiszen az egyes tagállamok saját maguk is felelősek e, a régióikért. Nyilván ennek a jó felhasználása hosszú távú célokat kell, hogy szolgáljon, a hálózati infrastruktúrákat, a szakoktatást és a képzést, valamint az oktatást, ezeknek lenne jövőbe mutató kihatása a minőségére kell odafigyelni a beruházásoknak. A magasabb társfinanszírozás eh, az hozzájárulna ahhoz, hogy a különböző projekteket jobban megfontolják, jobb legyen a kiválasztás. Eh, az EU az egy folyamatban lévő munka. Én gyakran mondom azt, hogy gyakorlatilag az állványzat az, eh, tehát az EU az gyakorlatilag csak egy állványzat. Én én mexikói vagyok, a mexikói középosztály eh, nagyon szeretett eh, mindig Európába eh, menni. 14 nap alatt meg lehetett látogatni 21 várost. Ez egy, ez egy szokásos mexikói nyaralás volt, és aztán megnéztük a Notre Dame-ot, a, vagy az Il Duomot, vagy Kölnt, és láttuk a különböző katedrálisokat, és mindegyiken ott volt az állványzat, e, bent pedig sötét volt, meg por, meg munkazaj, elterelték a forgalmat, és aztán csalódást okozott mindez, mert egy csomó pénzt e, megspóroltunk ahhoz, hogy eljuthassunk ide, és aztán nem láthattuk a látnivalókat. E, de három évvel később, ha újra arra jártál, akkor leesett az állat, hogy milyen csodálatos ez az egész. Az európaiakat sok mindennel lehet vádolni, de azzal nem, hogy gyorsak. Nem vagyunk, nem, nem, nem nagyon gyorsak, de hogyha elvégzik a munkát, akkor azt jól végzik el. Én azt szoktam mondani, hogy Európa állandóan újra tervezi magát, újra erősíti magát, belülről újra felépíti magát, új intézményeket teremt, de nem gyorsan teszi. Erről szól az integráció folyamata is, állandó javítgatás, állandó erősítés, eh, és az állványzat az csúnya, nem, nem jó ránézni. Ráadásul elég lassú a projekt, de mégis valami nagy érték keletkezik, valami egyedi, valami olyasmi, ami, ami inspirál mindenki mást a világon. Tehát szerintem még több Európát és még több Európát számíthatnak az OECD-re ebben, hogy még több Európa legyen, és ez lehet üzenet az Európai Parlament számára. Segíteni kell a tagállamokat abban, hogy elkészüljön ez az európai projekt. Thank you very much. Köszönöm. Gur... Guria úrnak ezt a, az élvezetes előadást. Az írásos anyag is nagyon jó olvasmány. mindig jó hallani, különösen nehéz időkben, amikor valaki, aki kívülről jön, azt mondja, hogy Európa mégis egy modell, e, és nyilván ez a felállványzott munka, ez hosszadalmas, e, különösen az EMU-nak a felállványzottsága tart már egy hosszú ideje. E, remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben és hónapokban ezt komoly lépéseket tudunk elő tenni ezeken a területeken, amelyeket ön is prioritásos területnek nevezett meg. Egyébként egyetértünk az értékelésben, és azt remélem, hogy hamarosan megállapodunk konkrét irányokban, megállapodásokban. A kérdés feltevők négy percet kapnak, Niedermayer az első. Köszönöm, nagyon nehéz lesz négy percben, de mindent megteszek főtitkár úr, én számítok az OECD-re, ezért szakpolitikai tanácsadást is szeretnék kérni öntől. Az egyik a kereskedelem politikára vonatkozik, illetve a kereskedelmi háború veszélyére. Ahogy nyilvánvalóan ön is tudja a gazdasági elemzésekből, az EU gazdaságára ez igen komoly hatással lenne, ráadásul aláásná a szakpolitikai irányainkat. Tehát eh, mi az ön szakpolitikai tanácsa az OECD tagok számára, beleértve az EU-t is, hogy hogyan reagáljunk az új amerikai politikára, amely aláássa a korábbi megegyezéses kereskedelmi viszonyokat, illetve mennyiben gondolja azt, hogy az amerikaiak számai, számadatai hitelesek vagy sem. E, itt e, a digitális gazdaság e, hatását nem számolják bele, illetve a nominális érték E, illetve a hozzáadott érték e, e, viszonyát sem veszik kellő mértékben figyelembe, illetve ez az amerikai szakpolitikai váltás nem ássa-e alá annak a gazdaságpolitikának a hasznát, amely, olyan országokban, ahol komoly kereskedelmi többlet itt Kínára és az EU-ra gondolok. Én főleg adó ügyekkel foglalkozom, ön ezen a területen milyen fejleményeket lát, mire számít, illetve mire számít az EU ön szerint tovább fog tud, tud -e lépni, itt a BEPS végrehajtásra gondolok, illetve a digitális adó javaslatra. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. A kereskedelmi feszültségek, főleg a tegnapi bejelentést követően fenyegetik legalábbis azzal, hogy a fellendülés lelassul, ha nem is siklik ki. Úgyhogy tudatában kell lennünk ennek a kockázatnak, és ajánlásunk. A következő legyenek multilaterális megoldások. Egy nagyon konkrét példával élnék. És ez nem csak egy ideális elképzelés lenne, Hengzsáuban a G20-ak létrehozták a globális fórumát az acél többletkapacitás témájában. Azért mondom ezt, mert pontosan itt kezdődött a probléma az acéllal, a tarifákkal és az alumíniummal. Hogy kinek van, ki lehet kivétel, ki nem, meg egyáltalán a végén mi lesz a megoldás. A miniszter tanácsi az OECD, a mi miniszteri tanácsi ülésünk eles közepén ö, ö, történt a bejelentése ezeknek a tarifáknak. Nos, mi volt a lehetőségünk, és mi ma még továbbra is a lehetőségünk az acél és az alumínium vonatkozásában, amelyek gyakorlatilag Kína kivételével világszerte továbbra is fennállnak. Mi hoztuk létre ezt a globális fórumot, eh, ahogy említettem. Ez pedig azt jelenti, hogy a globális fórum az, ahol a kérdés lényegéről lehet beszélni. Nem a kérdés mm, jelen, megjelenéséről, mert eh, a helyzet az, hogy túl sok az acél, eh, gyakorlatilag a tonnák számában 800 millió a többlettermelés, nem egészen és ezért alapvetően durván egy harmada a többlet kapacitás, mert tíz évvel ezelőtt feltételezték, hogy Kína, Európa, az Egyesült Államok továbbra is 12%-kal növeli majd a kereskedelmét. De aztán, ha beindul valami, nem lehet leállítani, és főleg nagyon sok ilyen helyen és Kínában elsősorban, nem föltétlenül a piacról érkező jeleket követik, hanem csak építenek, kapacitást teremtenek. Úgyhogy a lényegre kellett koncentrálnunk, nevezetesen, hogy hogy lehet a kapacitást csökkenteni, nem pedig a dömpinggel, a tarifákkal való harcra. Mert aztán utána ha csak ezzel foglalkozunk, akkor a probléma egyre komolyabbá válik, de a gyökereket nem oldottuk meg, mint problémát. Úgyhogy pillanatnyilag tegnap vagy tegnap előtt tájékoztattak arról, hogy a G20-ak elnöke az idén Argentina úgy döntött, hogy adminisztratív szinten nem tart ülést, amire jövő héten Párizsban kerül sor a acél témában. Nem jelenik meg. Ugyanis most, ahogy éppen mi beszélünk, egy-két fő érintett tarifákat vezetett be egymással szemben, egyes esetekben két-háromszorosára akarja emelni, ezzel fenyegetik egymást, így aztán nem igazán olyan a légkör, amelynek keretén belül ezekről a kérdésekről eszmecserét lehetne folytatni. Ez csak egy példa. Megoldás, intézmény, multilaterális intézmény is rendelkezésre áll, benne van Kína, az Egyesült Államok. A Hangzhou-i G20-as ülésén jött ez létre, és aztán Hamburgba mentünk tavaly, és a vezetők részben arról nyilatkoztak, hogy a globális fórum keretén belül kell a kapacitásokról beszélni, a csökkentésről, stb. De aztán utána a tarifák jöttek, ahelyett, hogy kihasználtuk volna ezt a lehetőséget. Tehát azt tanácsoljuk, hogy multilaterális legyen a megoldás, ez az egyetlen lehetőség a kereskedelmi kérdéseket hogy lehet megoldani, már definíciónál fogja multilaterális, a befektetések szintén, a migráció szintén, az éghajlat, amelynek nincsenek határai. Mert ugye a határokat az emberek építik, a kibocsátások viszont csak egyszerűen átlépik a határokat. Multilaterális a megoldás, Pont akkor, amikor nyomás alá kerül ez a multilaterális megoldási lehetőség, úgyhogy a nagy emmet kell hangsúlyoznunk. Adók, automatikus információcsere, BEPS, adózás, digitális megoldás, 92 milliárd eurót kapott eddig minden tag, fantasztikus megoldásoknak köszönhető. 240 milliárd uh, a BEPS, ami a potenciális lehetőségeket biztosítja, uh, ha befizetik a tagok, de a digitális kérdésben nincs megoldás, nincs megállapodás, hogy hogyan tovább. Hát remélhetőleg uh, jövőre lesz kész a végleges jelentés bár 2020 a határidő, de mindenki arra ösztönöz minket, hogy próbáljuk meg megoldani hamarabb. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem. Köszönöm. Köszönöm. Igen, mert egyébként a kollégák nem tudnak kérdést feltenni. Kérem, hogy a négy percet tartsuk be. Pervans Perez, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr a szót. Kár, hogy mexikói, egyébként kandidátnak jelentkezhetne az egyik demokrata pártba az elkövetkező parlamenti választásokra. Az anyanyelveben folytatom franciául, és szeretnék gratulálni egyik kollégánknak, Matin Caburénak, aki hamarosan önnel dolgozhat majd. Elvitték tőlünk, elcsábították tőlünk, Említette az európai ö, pénzalapot. Tehát talán ez még nem nem, de hogyha az IMF-et esetleg be lehetne hozni ide Európába, akkor segítette nekünk megoldani ezt a problémát egy új ö, szabály segítségével, valamilyen európai stabilizációs alap keretén belül, ami nem igazán jó, hogyha bizonytalan körülmények között jön létre, mert ez nem segítene. Niedermayer úrhoz csatlakozva a nemzetközi kereskedelemre térnék ki, ugyanis jól látjuk, hogy fordulóponthoz értünk, nem csak azért, mert Trump urat megválasztották az Egyesült Államok elnökévé, hanem azért, mert a multilateralizmus feltételei megváltoztak ahhoz képest, amikor az OMC létrejöhetett volna. Új érintettek jelentkeztek, sokkal hatalmasabbak, technológiai fejlődés, Úgyhogy az Európai Unió a COP21-en nagyon elkötelezte magát. Ez ugye az úgynevezett felvilágosodott avantgárd fórum, a fenntartható fejlődés, a klímakérdések vonatkozásában, amely változtat projektünk jellegén. És ezért van az, hogy néhányan közülünk a határokon történő karbon igazításról beszél. Nem gondolja ön, hogy végül is mindez valamilyen új tájat, tájképet fest? a visszatérés a kereskedelemre? Mert ha az klímakérdést is integráljuk, ez érdemes lenne elgondolkodni ezen. Hadd magyarázzam meg, mire gondolok a szabad kereskedelem mellett el kell köteleződni, és aztán, ha az ember belép ebbe a klubba, akkor tiszteletbe kell, hogy tartsa a szabad kereskedelem szabályait. Mi az, amit nem kell tenni? A Párizsi klub, mint szó már fölmerült, úgyhogy ez talán nem lenne jó, mint terminológia, de ha klímaszót használnánk, akkor a multilateralizmus szabályait talán újra fogalmazhatnánk, kiindulva abból, hogy tiszteletbe tartjuk azt, amit Lionel Fontanelliék fogalmazott meg talán először, és amelyről eszmecserét kell folytatni, mert talán ezzel bizonyos problémákat meg lehetne oldani, azokat is, amelyeket ön is felvetett. Nos, van már egy párizsi megállapodásunk a kibocsátások csökkentése érdekében, és már erősen tudatában vagyunk, zöld tudatában annak, mert ez rendkívül megnövekedett, nem csak a Párizsi megállapodásnak köszönhetően, hanem már korábban is, de a helyzet ma az, hogy amióta az amerikaiak bejelentését hallottuk, hogy kilépnek kobol, mert gyakorlatilag ez jogi szempontból három évet vesz igénybe, tulajdonképpen még az Egyesült Államokban is hogyan is fogalmazzak, óriási visszalépés történt az állami hatóságok, a városi ö, hatóságok részén. Ugye szeptemberben lesz Kaliforniában a nagy ö, ö, összejövetel, ahol részt vesznek a polgármesterek, ott a magánszféra, amely gyakorlatilag sikerrel járhat a kibocsátások csökkentése terén. Úgy gondolom, pozitív a légkör, Azonban a nagy kérdés az, hogy hogy a lehető legjobban fogalmazzak, érezzük ennek a sürgőségét ma. Azt gondolom, hogy ezt egy kicsit elfelejtettük, úgyhogy talán újra erre kéne koncentrálni. Igen, vannak új érintettek, résztvevők, akik sokkal hatalmasabbak, de azt mondanám, hogy ma minden a kezünkben van, de óriási árat kell szabni a karbon, a szén vonatkozásában. Ugyanis ez óriási hiba, ez nem így van ma. Csak ilyen-olyan LTS mechanizmusokkal rendelkezünk, ez pedig óriási kudarc, mert alternatív megoldásokkal nem rendelkezünk. Köszönöm. Köszönöm, Klinc úr. Köszönöm először is. Nagyon bátorító az, hogy mexikói ilyen optimistán beszél Európáról, és ennyire hisz az európai projektben. Ezt köszönjük is. Néhány kérdésem is volna. Egyik az, hogyan magyarázza meg azt a tényt, hogy az Euróbarométer szerint az állampolgárok kétharmada hisz Európában és támogatja, a gondolatát, ám a valóságban egyre többen szavaznak euroszkeptikus politikai pártokra és csoportosulásra. Olaszország a legjobb friss példa. Második pont, az európai költségvetés. Ön szerint az európai költségvetésben több saját forrás kéne legyen? És honnan jönnek, honnan jönnek, jöjjenek ezek a források? Aztán attól is szenvedünk, hogy egy nagyobb kárt okoznak a bűncselekmények. Évről évre több mint 50 milliárd euró vész el áfacsalásból adódóan, és nagyon sok pénz elvész más bűncselekmények miatt is. A cryptocurrency, a devizák alkalmazása miatt is és mivel nem tudjuk csökkenteni ezt, vagy, vagy kézben tartani ezeket a veszteségeket, hát hogyan kérhetjük az állampolgároktól, hogy többet fizessenek a költségvetésbe? Végül beszélt az Európai Bizottság azon tervéről, hogy a biztonságos befektetési kötvényeket szervezzem. Ön szerint a pénzügyi intézmények és piacok nem kellett volna már korábban bevezessék ezeket a biztonságos megtakarítási eszközöket? Hiszen alapvetően ez a konstrukció nagyon is emlékeztet engem a, azon jelzálog alapú banki kötvényekre, amelyek Amerikában indultak el, és jól tudjuk, katasztrófához vezettek. Hát éppen ezért mondtam azt, hogy túl sok időbe telik a dolog, az óra, mert beszámolják az önkérdéset, meg az én válaszomat, és nem áll meg az óra közben. Mexikóiként az, hogy Mexikói vagyok, aztán nem károsítja objektivitásomat. 12 éve vezetem az OECD-t, és láttam a, a fejlődést. Hagyj mondjak egy rövid sztorit. Amikor 18 éves voltam, nagyon régen volt, 50 éve. 50 éve. lefordítottam egy brosúrát, a, az a Mexikói Szövetség elektromos vállalat kötvényt bocsátott ki az európai piacokon eküben. 50 évvel ezelőtt. Az euró ahhoz képest egy, egy kis kölyök, egy tinédzser. Ez azt mutatja, hogy az életem során én szemtanúja lehettem annak, hogy Európa próbálkozott még az ekü előtt, még a, még a, a, a valuta kígyó előtt. Már volt egy közös európai deviza gondolata 50 évvel ezelőtt. És kötvényeket bocsátottak ki Mexikóban, és vettek Mexikóban erre. Ugye 14 különféle valuta alapján kellett kiszámolni a kosár értékét, de hát Európa, amit mondottam, az állványokon épül, és én életem során láthattam ezt az építkezést. Ezért becsülöm, ezért tisztelem olyan nagyon. Az Euróbarométer azt mondja, hogy kétharmada az embereknek támogatja az EU-t. Ugye a, a gondolom, hogy a, a, a csendes többség nem megy el szavazni. Most kéne érzékelni a, a veszélyt Miért veszett el a Brexit? Azért, mert a fiatalok 60%, akiknek a jövőjéről volt szó, nem ment el szavazni. Tehát ami elvész, az nem, a csata nem csak azon áll, vagy bukik, hogy, hogy az intézményekbe vetett bizalom erőse, hanem a demokráciába vetett bizalomról van szó. Nem arról szó, hogy az emberek ellene szavaznak valaminek. Ugye az rendben van, hanem az, hogy el sem mennek szavazni. Ez még veszélyesebb. Lényegileg tehát az emberek be kell lássák, és jobban kell kommunikáljuk, hogy mi, mi, áll, vagy, mi áll vagy bukik a következő európai választásokon, meg nemzeti választásokon is. Hiszen a jövőnk, az életmódunk az, ami áll vagy bukik, ezt fenyegetik ezek a szélsőséges er- eredmények ezeket 7 hónap ahhoz, hogy Hollandiában a kormány felálljon, 5 hónap ahhoz, hogy Németországban felálljon a kormány, és ezért vannak ezek a váratlanul az eredmények, illetve a politikai erők fragmentálódása Spanyolországban, a Brexit maga is arra utal, hogy egyfajta betegség, alapbetegség rágja a gyökereket, a kriptodevizák nem devizák, hanem befektetési eszközök, és lehet őket adni-venni a kockázaton, de meg kell védjük a befektetőket, mert ezek nem valuták, nem devizák. 50 milliárdos áfacsalásról beszélt, ez egy bűncsele, bűncselekményről van szó, ám az adózás egy másik téma. hogy vajon az adómixet megfelelően lövik-e be a kormányok, illetve. És a, a, a kötvényekkel kapcsolatban nem értek egyet önökkel. Ez nem olyan, mint a jelzálog alapú kötvény volt Amerikában. Ott a probléma az volt, hogy maga a jelzálog eh, magas, a eh, gyengébb minőségi volt. Amit Németország, Hollandia eh, hitelképessége szeplőtlen és, és, és kiváló, csak nincs elég kötvény, mert hogy pluszban vannak, szuficitben vannak ezek az országok, és a költségvetésük. Köszönöm, Philip Lamberts. Mr. Secretary General. Uh... Köszönöm. Jó napot kívánok, főtitkár úr, mindig örülünk, amikor itt van. Én szeretem, hogy megmondja a frankót, és nekem ez bejön. Ami a munkanélküliséget illeti, Ön a munkanélküliségről pozitív üzeneteket mondott. Engem inkább a foglalkoztatási adatok és különösen a teljes időre vetített foglalkoztatási adatok érdekelnek, és ott nem annyira szép a történet. A, az EU országok 75%-os a legjobb, Olaszországé pedig 55% teljes munkaidős foglalkoztatottság, ami azt gondolom, hogy elég jól jelzi a munkaerőpiac problémáit és eh, ha ehhez még hozzátesszük, hogy az új munkahelyek jelentős része rossz minőségű, akkor az eh, komolyan aggasztó. Ez az überizációja, a nullaórás eh, munkaszerződések, amelyek Nagy-Britanniában és máshol nagyon elterjedtek, ezek tényleg elég aggasztóak. Ezzel el is érkeztünk a második témámhoz. Ön azt mondta, hogy növekszik a az egyenlőtlenség egy válság után, valójában a második világháború után csökkent az egyenlőtlenség, pedig a második világháború elég nagy válság volt. Az egyik OECD közgazdász mondta nekem, Finnországban kevésbé drámai körülmények között, amikor a 90-es évek elején egy nagy válság volt, akkor az intézkedések csökkentették az egyenlőtlenséget. Tehát számomra ez nem rendeltetésszerű, ahogy a szegények többet fizetnek, mint a gazdagok egy válság megoldásánál. E, ugyanis ez egy politikai választás kérdése, hogy ki fizeti meg azt, hogy a válságból kilábalunk. E, ön beszélt az adókról is. Én e, nagyon méltányolom az OECD munkáját és kezdeményezéseit, különösen a BEPS-szel kapcsolatban, ezért meg is köszönöm ezt. Egy fenntartásom van, van egy Szerintem van egy harc. Itt az Európai Unió, amikor jogot alkot ezen a területen, akkor úgy dönthet, hogy tovább akar lépni az OECD-nél, és Párizs ilyenkor, az OECD ilyenkor vissza akar fogni bennünket, miközben én azt szeretném, hogy inkább arra bátorítsák a különböző országokat, hogy tovább lépjenek, hiszen ez nem ássa alá ezeket a standardokat, hanem épít rájuk és továbbfejleszti őket. Erről mit gondol? Köszönöm. Mi nem versenyzünk az Európai Unióval, hanem kiegészítjük egymást. Az Európai Uniótól azt kérjük, hogy ne hozzon olyan intézkedéseket, irányelveket, amelyek rövidtávú voltuknál fogva a hosszú távú megoldásokat megakadályozzák. Persze ismerjük a politikai kényszerpályákat. Bruno Le Maire például azt mondja, hogy valamit tennie kell, meg kell adóztatni bizonyos cégeket. Én egyetértek ezzel, hiszen ne legyenek olyan cégek, amelyek nem fizetnek adót. Különös tekintettel olyan cégekre, amelyek 100 milliárdos nagyságrendű profitot realizálnak, azokat is meg kell adóztatni, mégpedig az egyes országok szerint szokásos adórátával kell megadóztatni. Azonban, hogy hogy, hol, mikor és minek az alapján, és milyen rátával kell megadóztatni őket, azt, azt együtt kell kitalálnunk, legalábbis minimális koordinációval, mert ez, ha nem, akkor az olyan lesz, mint az automatikus információ csere az adóparadicsomoknál, mert ott lehet ugrálni adóparadicsomról adóparadicsomra, és hát e, gyakorlatilag itt azt értük el, hogy nem lehet hova bújni, hát egymás után utána mentünk az adóparadicsomoknak. Most e, ugyanazt kell megcsinálni a digitális adóval is. E, ugye 2019 vagy 2020-ra kell koncentrálni, az amerikaiak megváltoztatták a helyzetet, ők előbb meg, megvárnának bennünket, Ugyanakkor van konvergencia és jó szándék. Az amerikaiak a legutolsó adóreformjukkal szintén jó irányba indultak el a digitális gazdaság megváltoz, megadóztatása terén. A britek is csatlakoztak, valójában eddig ők kivártak, és nem akarták kimondani, hogy hol, melyik oldalon állnak, de mégis most elkezdtek valamit. Az európaiak jövőre akarnak indulni a saját lépéseikkel, lehet, hogy jövőre már meg is születik valami jogszabály, és kialakulhat egy közös terv, de azt kérjük most Európától, hogy rövid távú dolgokat ne hozzanak, amelyek megakadályozzák a hosszú távú megoldást. Ennyit kérünk csak. Ami az egyenlőtlenséget illeti, ez nem háború volt, ez egy válság volt, ami egy jelentős válság volt, de a pénzügyi szektort érintette. A pénzügyi szektorban ugye sokkal jobban megvédett, sokkal jobb keresetű emberek dolgoznak, mint egyéb ágazatokban, és azok az emberek, akiknek nem volt meg a vagyonuk, ahhoz, hogy kibekeljék ezt a válságot, azok, azoknak a körében nőtt az egyenlőtlenség a válság miatt, mert alapvetően ugye itt egy gazdasági pénzügyi válság volt. Igaza van, valóban szakpolitikai döntésekről és törvényekről is szó van, de arról is, hogy minden egyes országban a világon a pénzügyi szektor megnövelte a saját súlyát a GDP-n belül, és ez aggasztja az embereket, és mérgesek emiatt. Ami a foglalkoztatási arányokat illeti, én nem értek egyet azzal, hogy az 55%-os olasz foglalkoztatási arány az különösen indikatív. Az olasz az ugyan különösen alacsony, de szerintem nem lehet azt mondani, hogy egy ország azért szegényebb, mert a nagyobb a rugalmasság a munkaerőpiacán. Németországban például nagyon nagy számú, különösen a nők körében a részmunkaidőt végzők száma. E, nyilván szükség lenne ahhoz, hogy egész munkaidőben dolgozzanak, de ehhez szükség van bölcsödékre, óvodákra is. Alapvetően ez e, nem köthető egyértelműen a termelékenységhez vagy a jóléthez egy adott országban a foglalkoztatás szerkezete. Itt ebből a szempontból jelentősebb lehet az öregedés, illetve a magas részvétel a munkaerőpiacon. Az überizálás pedig, tehát az überizálódás pedig az egy másfajta problémát vet fel, nem a részvétel problémáját, hanem a védelem problémáját azok számára, akik eh, ezen platformokon találnak munkát. Tehát eh, itt megint arról van szó, hogy eh, a törvények mindenkire kötelezőek kell, hogy legyenek. Dimitris Papadopoulos következik. Köszönöm a szót. Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Szeretném főtitkár úr üdvözölni itt a ülésünkön, és volna egy kérdésem önhöz nevezetesen egy olyan kérdésről, amely hazámhoz, Görögországhoz kapcsolódik. Néhány héttel ezelőtt járt csak Görögországban, nagyon sok ülésen vett részt, Alexis Ciprosszal is találkozott a, a görög miniszterelnökkel. Úgyhogy a kérdésem önhöz a következő. Mi a véleménye arról, hogy hogyan teljesít a görög gazdaság, milyennek látja az elkövetkezendő időszakban, hogyan értékeli azokat a reformokat, amelyeket az elmúlt néhány év során vezettek be Görögországban. Ezen kívül meg szeretném kérdezni öntől, hogy mi a helyzet az adóság elengedéséről. a 2017. júliusi Eurogroup megállapodás értelmében. Két nap múlva fontos Eurogroup ülése kerül sor június 21-én, és mindenki, akit érint, azt mondja, hogy valószínűleg pozitív lesz az eredménye. Remélhetőleg a, ez lesz az első napja ennek a adósság elengezétnek. Remélhetőleg arról fognak majd beszélni, hogy az elvárásokat teljesíti Görögország. Emlékszik erre biztos. Ön mexikói, az OECD főtitkára, és rendkívül őszinte volt eddig, kiállt a véleménye mellett, ezért szeretném tudni, mi a véleménye arról, hogy szükség van-e az adósság elengedésére ahhoz, hogy vissza lehessen térni a piacra. Köszönöm szépen. Önnek masszív EU vagy német-francia támogatottságú adóssági elengedést kellett volna támogatnia, amikor 300 milliárdról volt szó, a kötvényeket lehetett volna cserélni, és sokkal alacsonyabb lenne most az adósság. A gond az, hogy akkoriban a pénzügyminiszterek úgy döntöttek, hogy a bankokat fenyegette ez, és védeni akarták a bankrendszert attól, hogy óriási görög adósságot halmozzanak fel ezért nem akarták, hogy a bankok szenvedjék el ennek a hatását. Úgyhogy kölcsönadtak Görögországnak, az európai adófizetőktől kölcsönvéve, és aztán a magánszférába a hitelezőknek adták, és aztán ezt Görögország váltotta át ebbe, mm, kicsit diszkontálva, de gyakorlatilag alapvetően állami adósságá vált, és ez most már sokkal szilárdabb, nem lehet diszkontálni a, a nemzetközi valutalap részéről, nem lehet itt a monetár unióban sem tenni semmit vele, stb. stb. Tehát miről is van szó? Igen, Görögország jobban fog teljesíteni, az idén 2,0%-a az érték, jövőre ez 2,3 lesz. Igen, jobbak az eredmények, mert nagyon fájdalmas reformokat, nehéz reformokat kell bevezetni, és meg kell mondanom, hogy a Ciprus, Ciprus féle kormány és a görög nép rendkívül bátor volt, átalakította a görög gazdaságot, sokkal gyakorlatiasabb lesz, dinamikusabb. A kérdés az, hogy szükség van erre az adóelengedésre, adósságelengedésre? Igen. Korábban is ezt mondtam, és minden alkalommal, amikor Görögországban megyek, és fölteszik nekem a kérdést, ezt mondom, hogy anomális adósságcsökkentés lehetséges lenne? Politikai válaszom erre az, hogy nem, mert vannak reális tényezők, amelyek ezt nem teszik lehetővé. A közvélemény sem érett meg erre. Itt nem egy országról van szó, hanem többről is. És ugye, hogyha válságból ki akarunk lábolni, akkor mindenkinek részt kell vennie ebbe, én nem értek ezzel egyet, De mi a helyzet a jelenlegi értékekkel? igen, valamilyen időt kell szállni erre, lehetőséget teremteni arra, hogy a tőkét visszafizethessék, és Görögország visszatérjen a megfelelő növekedés fázisába. Ez az, amit a továbbiakban is követni kell. Elnök, köszönöm szépen! Az utolsó két kérdést össze kell fognunk. Az áthír az első. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, főtitkár úr, hogy eljött. Nagyra értékelem azt, hogy én erőteljesen támogatja a multilaterális rendszert. Különösen fontos ez most, amikor több helyről, több römből támadják. Három rövid kérdésem volna önhöz. Egyrészt jelezte, hogy csökkenhet az output növekedés, a, különösen a Európában, a fejlett világon belül. Ön szerint mi ennek az okai Európában? vagy a kevés a, a beruházás? Vagy a gazdasági tevékenység a, a lakosság arányához képest alacsonyabb, ahogy Filip az utat rá, vagy csak a termelékenység csökken? Második kérdésem az EU költségvetést érinti az eurozóna stabilitásának elősegítésében. Ő mit lát, ő hogy látja ezt a kérdést? Vannak olyan hangok, miszerint a stabilitást elsősorban a szabályok betartásával, az államháztartási szabályok betartásával kell elérni, és az államok ezt nem tartják, akkor nem kapnak támogatást. Hiszen első lépésben a költségvetési szabályokat kell tiszteletben tartsák, nem eladósodva. Harmadik kérdésem az adópolitikával foglalkozó OECD munkát illetően. Általános nézete szerint mi az optimális adóstruktúra ön szerint? Milyen arányokkal kéne dolgozni a közvetlen között adók arányában? Különösen, hogy a közvetetlen adókat nagyon nehéz beszedni a, a tőke mobilitása miatt, és azért, mert a profitot átteszik országról országra folyamatosan. Mi a legfrissebb érte, véleménye? Hogyan kellene a költségvetés bevételeit szervezni? Az államoknak a közvetlen és közvetett adók arányát miképpen kéne ebben meghatározni? Ramona Regél. Köszönöm, Gurria úr. Én is szeretném megköszönni, köszönni önnek az, hogy ilyen optimisten és ilyen, ilyen szenvedéllyel beszélt. Fontos ö, dolgok ezek manapság. Van néhány kérdésem is. Mit gondolnak lehetőségéről, hogy felállítsunk egy eurózóna költségvetés? Lesz ugye egy csúcs a hónap végén, jövő héten, és úgy tűnik, nem fogadnak el nagy intézkedéseket majd a stabilitási mechanizmusról sem, meg a befektetési be, be, garanciarendszerről sem, meg az emúról sem, holott eljött ennek az ideje, attól tartok. a költségvetés létrehozásával kapcsolatban mi az ön véleménye? És mennyi esély van erre? Második kérdésem az exporttal kapcsolatos. Az EU exportok nem éppen alakulnak jól, a kereskedelmi háborúk miatt sem, amelyek sajnálatosak és szerencsétlenek. És vajon a, a jövedelmek növelése lehet a növekedés motorja? Ön szerint nem jött el az ideje tehát annak, hogy növeljük a béreket? Hogy ezzel keresetet generáljunk, és ez exportban is megjelenjen? Nagyon röviden, Fronzulika úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, főtitkár úr. Románia Európa dél-keleti részén a legnagyobb gazdaságot képviseli. Engedje meg, hogy gyorsan megkérdezem, hogy mi a gondja az OECD csatlakozásának Romániának? 2012 óta jelentkeztünk, technikai vagy politikai jellegű akadálya van ennek? Köszönöm. Um, first of all, először is. A potenciális növekedés a beruházásokban és a termelékenységben, amely a beruházásoktól is függ, de legfőképpen a szakismeretek, szakismeretek, szakismeretek. Az előregedés, a munka világban a létvétel, a nők, a ifjúság, mindenki be kell lépjen ebbe a kombinációba, és van egy teljes terület, amit úgy neveznék, hogy szerkezetváltás is Hiszen a monetáris politika mozgástere egyre csökken, a fiskális politi- államozás politika mozgástere csökken, akkor csak a szerkezetváltással lehet változást elérni. Az euró stabilizálásának költségvetése igen fontos, elsőképpen szabályokat kell létrehozni, persze per definíció nem, de mindig a, a különféle balesetekre van hatása a rendszerre. Persze mindenkinek tartani kell a szabályt, ám a kivétel a, a válság, vagy ha egy ország válságba kerül, kell legyen kapacitásunk kezelni ezt. Aztán az optimális adóstruktúra. Ilyen nincs. A világon van egy tendencia, hogy a vállalatok jövedelemadóját csökkentik, meg a személyi jövedelemadókat csökkentik, ez világtendencia, hogy létrehoznak mit? Hát több beruházás, több munkahelyet. Ez a trend. Mi a kompenzálás rendszere? Magasabb áfa, magasabb ö, ingatlanadó és több adó. E felé mozdul a világ, és ennek különféle modalitásai meg vannak, de az irány adott. Aztán az export nem a kereskedelmi háborúktól szenved, a kereskedelmi háborúk a múlt. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy lelassíthatják a helyreállást, de csak egy százaléka a helyreállásnak. Több millió ember jóléte függettől, de azért csak olyan, lássuk be, olyan dologról van szó, aminek a, a elméletleg potenciálisan káros lehet, de az exportok lelassulása, ról beszélünk, miközben az exportok erősödnek az önhazájában is. Ezért az önhazája is több munkahelyet teremt, 5-600 ezer munkahelyet teremtenek évente, nem a legmagasabb minőségű munkahelyeket talán, de mégiscsak munkahelyek ezek. 27%-os munkanélküliségről 16%-ra ment le az ön hazája. Ez tömeges, ez hatalmas eredmény. Lehet, hogy még mindig duplája az eurózóna átlagának, de hát 10%-kal kevesebb. Olaszország ugyanez történik. A Renzi kormány után indult el egy millió munkahelyet létre, a reform működik, úgyhogy ne bújjunk el a kereskedelmi háború kérdése mögé, és mondjuk azt, hogy nincs szükség reformra. Nem, a reform, a reform, a reform a kulcsa mindennek. Persze jobb lenne, ha nem volna kereskedelmi háború. A bérek tekintében ugye a termelékenység nagyon alacsony, az a bérek ellen van, meg a technológia is a béreket szorítja lefele. Miért? Hát azért, mert az emberek egyre fenyegetetnek, érzik magukat, és inkább ráugranak bármilyen munkára alacsony bérrel is, mint sem kivárjanak. Ez áll mögötte. Ezt el kell kerüljük. Spanyolországban növeltük a, a, a felügyelő testületek számát, amelyek a vállalatokat ellenőrzik. Éppen most beszéltem az új kormányjal csütörtök pénteken Madridban. Frunzulika úr, Románia konszenzus élvez az OECD-ben. Van azonban egy csomag, amelyet javasoltak, szerint Argentína, Románia, Peru, Bulgária, van némi nehézség Horvátországgal, mert vannak olyan országok az EU-ban is, amelyeknek gondja van, meg területi jogi viták miatt nincsenek az OECD-ben. Brazília is kérte felvételét, de erről még most nincs konszenzus. Persze, ha nem értünk egyet a hatos csomaggal, akkor nem működik semmi. Tehát nem Romániáról van szó. Romániát, mint országot most elfogadják, amely élvezi azt a konszenzust, amelyre azért van szükség, hogy elkezdődjön a folyamat. Frunzulika úr mondotta, hogy korábban egy-kettő volt, most hatan akarnak csatlakozni. Hát örülök ennek, hogy ilyen sokan akarnak belépni, olyanok is, mint Peru, Brazília, és Románia, Bulgária és Horvátország is. Megpróbáljuk megtalálni a megoldást, ám ehhez konszenzus kell, nem lehet mínusz egyel, van egy mínusz egyes blokkolás, ha mínusz egyet nem tudjuk megoldani, akkor nem mehet tovább a dolog. Tehát ezt a mínusz egyet kell tovább vinni, megoldani, és akkor mind a hat megoldódik. Tehát a sorban a mínusz egyedik előrelép. Köszönöm. Remélem, hogy eh, megoldódik ez a kérdés, és folytatódik az OECD-vel és önnel ez a nagyon élénk eh, párbeszéd. Eh, értékeljük eh, az ön szerepét, és azt, hogy hozzájárul mindehhez, illetve megtámogatják a több oldalú kereten belül a munkahelyteremtést, stb. Köszönöm, köszönöm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 So, colleagues, uh, we come to point number nine and number... Kedves kollégák, akkor most következik a 9-es, 10-es napi rendi pont, amely a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények, illetve a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális felügyelet. 11 órakor meghallgatás kezdődik, és engem ez kicsit aggaszt, mert ez a ez a téma többet érdemelne, mint egy bő fél órát. E, Mindenesetre most megadom a szót a raportőrnek. A raportőr e, saját anyanyelvén fog e, beszélni. Köszönöm, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni a benyújtott módosítókat. 337 a rendelethez, és 205 az irányelvhez, ez egy jelentős szám mind a kettő, és összességében azt gondolom, hogy sokba javítják a bizottság anyagait. Két dologra koncentrálnék, az egyes és kettes osztály közti küszöbértékre. Én az, az saját anyagomban egy újabb rezsimet, egy újabb rendszert javasoltam a kisebb értékpapírokra, és azt akartuk, hogy megakadályozható legyen, hogy egyik évről a másikra átkerüljenek egy másik osztályba, tehát a kettes és hármas osztályok között meg kell a definíciókat erősíteni. A kollégák úgy gondolják, hogy a küszöbértékeket ki kell egészíteni, módosítani kell, és kaptunk ilyen be, módosítókat, ami egyébként jó alapja lehet a további közös munkának. Ráadásul az, hogy befektetési vállalkozók vagy vállalkozások ne legyenek kettes kategóriások, hogyha egy konkrét időszakon belül egy bizonyos összegű pénzzel rendelkeznek, illetve annyit forgatnak. Ez megint egy elfogadhatónak tűnik, a módosítókon tovább lehet majd dolgozni. Az egyes kategóriás cégeknél komolyabb problémák vannak, hiszen ezekre továbbra is a CDR lenne érvényes. Ez eh, a eh, célja egyes módosítóknak, itt 5 milliárdos határt emlegetnek a módosítókban a kollégák, illetve önálló működést. Az egyenlő esélyek érvet is felhozzák, én azonban Skeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez lenne az előremutató mód. Azt gondolom, hogy a befektetési vállalkozásokra külön szabályokat kell alkotni, mert ezek nem bankok, és egy más megközelítésre van szó, mert különben benne hagyhatnánk őket a CRD-ben, és akkor például nem kellene ezekkel a külön rendelkezésekkel foglalkozni, illetve ezeken dolgozni. Mások egyébként ezzel ellentétes véleményen vannak, de biztos vagyok benne, hogy kialakulhat egy konszenzus. Én alapvetően úgy gondolom, hogy a különrendelkezés az önmagában egy jó megoldás. A nyilvánosságra hozatali kötelezettség szintén egy érdekes kérdés. Vannak ott olyan módosítók is, amelyekkel nehéz lesz majd bármit kezdeni. A nem szisztematikusan releváns kötelezettségek kérdése megint egy érdekes kérdés. Ugye nyilvánosságra hozatal témájában. Hogyha itt konkrét intézkedések lesznek, akkor eh, a CRD 100%-os alkalmazása, illetve a CRR 100%-os alkalmazása merülhet fel. Vannak tehát a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban módosítók, illetve vannak, akik azt akarják, hogy még a környezetvédelmi eh, témákat is vegyük be ide. A bizottság javaslata a beruházási cégekre vonatkozik, illetve azoknak a nyilvánosságra hozatali kötelezettségeire, e, és e, itt meg kell gondolni azt, hogy ezeknek az ügyfelei is bizonyos kötelezettségekkel szembesüljenek. Ez, e, én, én, én egyébként nyitott vagyok erre a típusú gondolkodásra, illetve nem gondolom, hogy deskriptív javadalmazási vagy viszonyokat kellene előírni. Én úgy gondolom, hogyha a, egy menedzser hozzáadott értéket termel, akár az, ügyfél, az ügyfélnek is, akkor a bónusz igazolható. Ez eltér a bankok világától, éppen ezért ezt érdemes lenne megfontolni. Azt gondolom, hogy lehet érvelni emellett. A befektetési vállalkozásoknál nem ugyanazok a problémák, mint a bankoknál itt a magas kockázat nem olyan problémás, és nincs kihatással az adófizetőre. Hogyha egy vagyonkezelő rossz befektetést csinál, akkor azt nem a pénzügyi stabilitás és nem az adófizető fogják megérezni, tehát adott esetben egy megfelelő ösztönzés struktúra itt elfogadható lehet, és nem kell azt túl szabályozni. Emellett a változó javadalmazás kérdését is meg kellene vizsgálni. Itt érdemes lenne koncentrálni a menedzserek egyes köreire, mégpedig a döntéshozókra, ami a harmadik országokat illeti, a megközelítés ekvivalencia alapú kell, hogy legyen Eh, akkor kell megadni az egyenértőséget, hogyha összehasonlítható az ő szabályozásuk a miénkkel, és tényleg egyenértékűnek tekinthető. Én eh, a jelentésemben megvizsgáltam a belső audit struktúrákat eh, is, és a gyakorlatot. Azt gondolom, hogy arra oda kell figyelni, hogy az audit, illetve szabályozási standardok a harmadik országokban eh, eh, hasonlóak legyenek, mielőtt az ekvivalenciát megadjuk. Én eh, nem akarok most itt túl sok részletbe bocsátkozni ebben a szövegben, mert ott van a MIFID 2, illetve van egy erőteljes szabályozási keret, mindig is azt mondtuk, hogy az ekvivalencia az ne legyen teljesen merev, rendelkezzen mozgástérrel az Európai Bizottság az a gondolat, hogy a többoldalú trading facility azok ne a befektetési vállalkozások kezébe legyenek, az, az számomra nem meggyőző, szerintem igazolható. Azt gondolom, hogy egy szigorúbb megközelítésnek lehet tere, a kereskedőkkel kapcsolatban viszont nem vagyok ennyire biztos, eh, a módosítók benyújtóival kell beszélnem. Az ekvivalencia döntések a delegált aktusoknál, eh, és nem pedig végrehajtó aktusoknál, eh, azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha delegált aktusok lennének. Itt nem csak technikai elemzésről van szó, hanem ennél többről. Erről már beszéltünk a legutóbbi alkalommal is, és én magam is mutattam példákat az ekvivalencia témájában az amerikai ekvivalencia rendszerrel kapcsolatban. E, és örültem, hogy még a zöldek is támogattak ebben, ami, amit üdvözlök. Nagyon sok módosító érkezett tehát, ahogy azt már mondtam. Ezeknek a tartalmát figyelembe véve azt várom, hogy érdekes megbeszéléseink lesznek. Július elején Strasbourgban találkozunk az árnyék előadókkal, ez már megvan, ez már megvan szervezve ott a K tényezőkkel fogunk beszélni, K faktorokról fogunk beszélni elsősorban, ami ugye a könnyebb témák közé tartozik, ott megpróbáljuk a kompromisszumot kidolgozni, de egyébként alapvetően örömmel állok a további munka elé, most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót Medinek elsősorban. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Először is általános támogatásomról szeretném biztosítani a bizottságokat, meg a megközelítést, mert megtalálták az egyensúlyt. Úgyhogy ezt meg is kell őrizni. Ezért nem támogatom azokat a módosítókat, amelyeket olyan kollégák adtak be, akik további CLCD elemet akarnak ebbe a jogszabályba belevenni, mert a keret bankokra készült, és a különböző üzleti modellekből származó beruházásra foglalkozó vállalkozások kockázatait nem fedi le. Úgyhogy itt a nem rendszer szintű téren kell maradnunk. Másrészt viszont nem támogatom azokat a módosítókat sem, amelyeket olyan kollégák adtak be, akik a prudenciális elvárásokat akarják bevezetni és például a küszöbértékeken nagyot akarnak változtatni a három rendszerben. Mindazonáltal az eredeti javaslatot általánosságban jó, kiegyensúlyozottnak tartom, de azért van javítani való. Például a legfőbb faktorok nagyon fontosak a kockázat felmérés vonatkozásában, bár a hatékonyság területén van még javítani való. Ezért javasoltam azt, hogy a, a daily trading flow-val kapcsolatban egy évre változtassuk ezt az időszakot, hogy zökenőmentesebben menjen az egyes, egyes termékek kereskedelme. Aztán fizetés és irányítás. Nem támogatom az IF jogalkotást, a CLCL rendszerhez való igazítását. Úgy gondolom, az irányítása kapcsolatban a bankcsomagban rétező irányadóknak kell megmaradnia itt is. Ha csak rövid távú profitra koncentrálnak, és ezért kockáztatják a piacot is és az ügyfeleket is. Azt javasoltam csak, hogy pontosítsuk a bizottság javaslatot, a nők férfiak közötti egyensúlyt például javítsuk, ez nagyon fontos frakcióm számára. Először is az átláthatóság intézkedéseket támogatom a javaslatban, például az országjelentéseket, és ez a ház az adó elkerülése kapcsolatban nagyon fontos álláspontot képviselt, úgyhogy nem értem, hogy egyes kollégák ezt törölni kívánják. Az eredeti javaslatban nem, nincs utalás a fenntartható finanszírozásra, környezetvédelmi, szociális és irányítási kérdésekre. A parlament pedig aggáját fejezte ki az iránt, hogy a finanszírozás fenntarthatóbb legyen. Ezért a jelentésben is tükröződnie kell ezeknek, az aggodalmaknak végezetül. Rendkívül szakmai jellegű ez a kérdés, de maradnak még nyitott kérdések, és attól tartok, hogy most ezekre nem tudunk válaszolni csak akkor le, tisztázódnak ezek majd, hogyha hatályba lép ez a jogalko- jogszabály. Ezért egy-két módosítót nyújtottam be a felülvizsgálatra vonatkozó klauzára. Például a számlák szétválasztása terén úgy gondolom, hogy ezek nem eléggé harmonikusak. A szegregált számlák kizárása érdekében a kezelésből. Ha az egész piacon azonos alkalmazást szeretnénk garantálni. Végül pedig köszönet az előadónak, várom az együttműködést, az jelentés készítőkkel az üléseken. Köszönöm szépen. Köszönöm. Konzervatívok következnek, Szabáti úr. Ja, Herr Lucke, kann leider nicht teilnehmen. Luke úr nem tudott eljönni, elnézést kért. Felolvasom tehát a nyilatkozatát. A tervezett és a módosítók, a jelentéstevők és árnyékelők részéről mutatják, hogy nagy egyetértés uralkodik a célkitűzést illetően ezen jogszabályi eljárások A befektetési vállalatok csak olyan, csak akkor szabad azokat bank, nagybanknak alá vetni a vállalatokat, és tekintet, hogyha szisztematikus rendszerjelentőségük van. A kicsi és nagyobb befektetési cégek, amelynek nincs rendszer relevanciájuk, csak annyiban vethetőek ennek alá, amennyiben a kockázat indokolja. A részletekben itt nagyon sok különbség van arról, hogy elviekben az arányosság miképpen határozható meg a, a szabályozás mélységében és sűrűségében. Ezt az árnyékadókkal kell majd még megvitatni, meg kell tehát kérdeznünk azt, hogy mennyire arányos olyan vállalatok esetében előrásokat előírni a, a jövedelmezőség illetően, amelyek nem jelentenek szisztematikus kockázatos és fizetésképtelenségük nem jelent nagyobb kockázatot, mint egy nem pénzügyi vállalat esetében lenne. Arról is el kell gondolkodnunk, hogy a rendszerszerű és nagy nem rendszerű vállalatok között hol húzzuk meg a határt. Azt is meg kell vetélni, hogy a kicsi, nem hálózatba kapcsolt vállalatok esetében ne aránytalanul kicsi legyen a definíció, és nehogy olyan belépési határok álljanak elő, amelyek esetében ezek a vállalatok esetében megtagadó minden lehetőséget bizonyos szektorokban. Azt is meg kell vizsgáljuk végül, hogy a most javasolt szabályozási keret valóban tárgyszerűen meghatározott kockázati ö, indokoltságú és az esetleg a bankok nagyon fontos volna, hogy ne ássuk el a bankok versenyképességét ezen a piacon. Aztán a tőkepiaci unió céljai esetében az értékpapírvállalatok szolgáltatásait nyílt versenypiacon kell átlátható módon megszervezni. És ehhez persze kockázati gondoskodás is kell, mindemellett ugyanakkor minden versenykorlát esetében, amely nem járul hozzá a kockázat, csökkentéséhez, meg kell gondolni, hogy van -e értelme. Köszönöm az, árny- az előadóknak és az árnyék előadóknak, hogy egységesek ezekben az alapelvekben, és örülök a többi frakció képviselőjével való eszmecserének, amely a következő hetekben fog lezelelni. Köszönöm szépen! Remélem, hogy Luke csatlakozik hozzánk júliusban majd az eszmecserére. Liberálisok részéről Torvalds képviselő. Köszönöm, elnök úr. Jelentéstevő. Kezdhetnénk a bizottság javaslatával, és elmutatnánk, hogy a, megszívlelték a tanulságokat. Ez lényegében arra utal, ahol a teendők vannak, hiszen hogyha megnéznénk mindezt az IBA esetében, ugye pénzzel kereskednek a piacon, a bank meg, meg másképp működik, őket még másképp kell szabályozni, mondják sokan, Mi egy kicsit másképp látjuk a problémát, és akkor azt mondják, hogy ha nem bank a pénzügyi vállalat, akkor nem kell bankként szabályozni. Mindez érdekes kérdéseket vett majd fel számunkra. Megvizsgálva Ferber úr jelentős szerintem az jó irányba megy, ami nem csoda, hiszen bajor. Manapság ugye ez magáért beszél. Én csak azóta vagyok bajor, mióta a Napóleon bajorá tett minket. Bajorá vagy barbárra? Nem barbárt mondtam. A fő kérdés itt tehát az, amit már Markus is elmondott, hogyan tudjuk az egyes csoportokat felosztani, milyen határokat, küszöböket kell meghúzni, illetve, illetve felemel, megszüntetni, hogyan lehet felliftezni, leliftezni egyik kategóriából a másikba a vállalatnak, és ez visszavezet bennünket ugye bizonyos kulcsfontosságú tényező kérdéséhez. Meghallgattam a, a bírálatok jó részét, és nagyjából azt az irányt követem, mint a jelentős, de nem mennék olyan messzire el azért, mint ő, azt hiszem. A nettó pozíciós kockázatok vagy garanciák ügyében ugye lehet, hogy tudunk egy olyan megállapodásra jutni, amely végül is a parlament és a többi intézmény számára aztán elfogadható lesz. Meglátjuk Strasbourgban, hova jutunk vele, meddig jutunk el vele, és hogyan tudjuk továbbvinni. Köszönöm a zöldek körében, Sven Gigornak adom meg a szót. Mint látják, nem vagyunk olyan messze az Európai Bizottság és jelentéstevő álláspontját illetően. Tehát láttuk a, az a gazdasági erő, amelyet néhány nagy eszközmenedzser, amelyel bír, különösen a 100 milliárd fölötti eszközzel gazdálkodó BlackRock, State Street, Vanguard, ezek a nagy eszközkezelők, azért bizonyos hatása vannak a gazdaságunkra, hiszen fontos elemét képezik. Nem csak Németországban, hanem több EU tagállamban. Ugyan ezek tevékenységek, ez a befolyásolás tilos, ám bizonyos átláthatósági szabályokra szükség van azért ahhoz, hogy ez meg is valósuljon, hogy a közvélemény jobban átlássa. Mit követelnek ezek a szereplők? És tudjuk, hogy a szakszervezetek, a civil társadalom, a médiumok nagyon érdeklődnek a sajtó ez iránt, és azt mondják, hogy nagyobb kötelezettségeket vállalunk a nagyon nagy játékosokkal szemben, és arányosabbakat a kisebbek ellen. Tehát meg kell nézzük az ESG által kiszivárogtatott, vagy azokra vonatkozó híreket, és az adó kérdéseket és a, a variálható jövedelmezés kérdését. Azt azért hozzátenném, hogy annak az oka, amiért ezek a renumerációs kifizetési szabályok érvényesülnek, és itt kommentálnék egyúttal arra is, amit Stabati úr mondott Luke úr nevében. Nem csak azért van ez, mert a rendszer szerűleg fontos intézmények esetében fontos ez, hanem van egyfajta kultúrája a pénzügyi szervezeteknek, amelyek alásatják, kockáztatják a pénzügyi stabilitást. A rövid, van egy belső kultúra, a prociklikus, rövidtávú euh, prémium és kifizetési szabályok. A kisvártaknál persze ilyen nincs is, ám amikor némi átláthatóságot követelünk a, a variálható ö, prémiumok és kifizetések tekintetében, látni kell, hogy a, van egyfajta kultúrája a pénzügyi szereteknek, amelyet szeretnek megváltoztatni, hogy hosszú távú, fenntarthatóbb gondolkozású legyen. Hasonlóképpen az adószabályok nem a legjobb területei az arányosság érvényesítésének. Egy sokkal harmonizáltabb módszert arra van szükség ezért, és azok a vállalatok, amelyeknek gondja van az ország jelentésekkel, általában nem a kis szereplők, hiszen általában azoknak egy központja van, ahol, ahol kereskednek, és számukra az országról országra való jelentés nem probléma, ezért az utóbbi méltányosabb feltételeket teremthet azon vállalatok között, amelyek egy helyen működnek, és multinacionálisak között. Szerintem ez a két terület nem a megfelelő hely az arányosság érvényesítésének, persze itt válunk ennek megvitására. Aztán üdvözöljük azokat a kollégákat, akik a nemi dimenziót is megnyitnák, és persze nyitva állunk azon módosítók előtt, amelyek azt célozzák, hogy elkerüljük az arbitrást ebben az ágazatban. Verne Langen jelentését is várjuk, amely nagyobb befolyása volna az ESMA-ra, és nem annyira az IBA-re koncentrálna, és tudatában vagyunk annak is, hogy újra kell gondolni a 30 milliárdos küszöbértéket, illetve jobban meg kéne határozni azt a küszöböt. Ennyit szerettem volna elmondani a mi részünkről, és persze igyekszünk kompromisszumra jutni, és várjuk az árnyékörű üléseket. Köszönöm. Gue. Nevében Miguel Vieges kapja meg a szót. Bom dia. Uh, isto, este Esta proposta insere-se no fundamental na, na questão da união dos. Köszönöm. Ez eh, alapvetően ugye a tőkepiaci unióhoz kapcsolódik ez a javaslat. Az alapgondolat az az, hogy a tőkepiac eh, nagyobb szerepet kapjon a vállalatok eh, finanszírozásából, gyakorlatilag az amerikai gyakorlathoz szeretnénk felzárkózni Szeretnék megismételni egy kérdést, ami talán már elhangzott, sőt, hát az OECD főtitkára kapta meg ezt a kérdést. Miért nem alkalmazzák ezt a tőkebevonási módszert a cégek? Úgy tűnik, hogy nem nagyon érdeklődnek ez iránt. Most valami olyasmit akarunk rákényszeríteni a cégekre, amelyek nem népszerűek? ennek es adott esetben még oka is lehetnek a népszerűség hiányának. Van egy bizonyos um, szkepticizmus um, ezzel a projekttel kapcsolatban, és uh, felmerül a kérdés, hogy valóban uh, ezzel könnyebbé tesszük -e az életüket ezeknek a cégeknek, uh, ez um, egy fontos kérdés, hogyha van egy rendszer kockázat, akkor ugye adófizetők pénzéről van szó, mégis a logikus. Tehát ha rendszer szintű kockázat van, akkor ott előbb-utóbb bevonják az adófizetők pénzét. Végs, végső soron a, a kockázatokat mindig az adófizető viseli hogyha nagy veszteségek vannak, akkor be fog lépni az állam, hogy megakadályozzon egy nagyobb válságot. Hogyha nincs rendszer szintű válság, akkor viszont nincs szüksége erre a rendeletre. Szintén fontos és érzékeny téma a javadalmazás kérdése. El kell rettenteni a túlzott kockázatvállalástól nyilván nem akarjuk alásni ezt a kis eredményt, amit az országonkénti jelentéstétellel, illetve a nemi egyenlőség kérdésében elértünk. Köszönöm. Köszönjük. Az FDD részéről nincs itt senki, és nem is jelentkezett senki, csak úgy, mint az ENF részéről sem. Most következnek a további felszólalók. Anna kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is, eh, hát először is eh, én most egy másik vitáról jöttem, ezért nem tudtam eddig részt venni ebben, de mindenképpen két dologgal kapcsolatban szeretnék megszólalni, miután megköszönöm természetesen a raportőrnek a munkáját. Először is eh, az egyes és a második, a kettes osztály közti elkülönítéshez szólnék hozzá. Az egyes osztály, ahogy ezt a bizottság javasolja, kicsit szűknek tűnik, a egyes vállalkozások, amelyeknek e, bankszerű a tevékenységük, mégis a kettes osztályba kerülnének át egy küszöbérték miatt, ugye itt 30 milliárdos mérlegről van szó, ami szerintem túl magas. Ezek a cégek enyhébb prudenciális követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, miközben a kockázatviselésük a bankokéra emlékeztet. Érdemes lenne ezt újra átgondolni, ezeket a, ezeket a küszöböket érdemes lenne csökkenteni, azokat a másik megjegyzés, az az ekvivalencia rendszerrel kapcsolatos, a tényleges leányvállalati jelenlét problémája is érdekes, de itt egy méltányos verseny kérdésről van alusz, alapjában szó, illetve arról, hogy egy jól működő piacunk legyen, amely követi az európai szabályokat. Nem bíznék éppen ezért teljes mértékben a harmadik országok hatóságaira, illetve szabályaira. Nem bíznám ezeket a dolgokat. Éppen ezért az ESMA közvetlen felügyelete szerintem szóba kéne, hogy jöjjön. Örülök annak, hogy együtt dolgozhatunk ezen a témán. Köszönöm. Úgy látom, hogy más nem jelentkezik. Az Európai Bizottság akar valamit hozzátenni? Ma nem akkor úgy, úgy tűnik, hogy megbíznak a bölcsességünkben, amit megköszönök. A raportőrnek adom át a szót, aki ismét németül fog beszélni. Köszönöm ismét a konstruktív hozzájárulásokat. Úgy gondolom, hogy a nagyon ambiciózus menetrendet tartani fogjuk tudni oda kell figyelni arra, hogy ez az ambiciózus jogalkotási csomag még ebben a parlamenti ciklusban megszülethessen, ez legyen a közös célunk. Nem akarok nagy részletességgel belemenni ezekbe a dolgokba, de a módosítók, és erről nem beszéltem, egy része azért meglepő volt. Nagyon érdekes az, hogy egy olyan kormány, amelynek eh, nincsen, vagy nem lesz képviselője a következő ciklusban, mégis ilyen jelentős támogatással eh, rendelkezik ebben a házban. Nem tudom, hogy eh, a módosítókat, módosítók egy részét ténylegesen itt írták-e meg, vagy esetleg máshol. Nyilván ismerem a dolog tartalmi összefüggéseit én magam az adott ország felügyelő hatóságaival felvettem a kapcsolatot. Ugye itt arról beszélek, hogy ne beszéljünk rébuszokban, hogy mi a különbség egy befektetési vállalkozás és a bankok között. CRR, CRD reformnál is felmerül, erről mi is szavazni fogunk. Mi az, amit érdemes átvenni a banki rendeletből és alkalmazni a befektetési vállalkozásokra is. Nagyon sok olyan cég, amelyre én gondolok, igazándiból az egyes osztályba tartozna, és ezért a CRR-CRD szabályok vonatkoznának rájuk. Egy nagyon izgalmas kérdés mindig a küszöbök kérdése, és mindig fel kell tenni a kérdést, hogy egyes módosítók köz mögött mi az igazi érdek, illetve motiváció. Nekem megvan a saját véleményem erről, és nyilván erről majd még később beszélünk. A harmadik kérdés, hogy me, mik a kockázatok, és kiviseli ezeket a kockázatokat. Az elmúlt években beszéltünk a rendszer szintű kockázatot jelentő bankokról. Nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk arra, hogy egy hitelezői hierarchiát létrehozzunk, akkor, amikor szanálnak egy bankot, akkor ne az adófizető fizesse én egyébként még nem láttam olyat, hogy egy befektetési vállalkozás adósságait vagy hiteleit az adófizetőknek kelljen fizetnie. Tehát azt hiszem most én beszélhetek. valóban van-e olyan rendszer szintű kockázat, amely kiatással lehet az adófizetőre, vagy egy egyszerűen egy, egy cég tönkre megy? és ennek nincs kihatása a, befekte, a az állampolgárokra. Ami nyilván fájdalmas azok számára, akik abba a cégbe fektettek be, de alapvetően ez az ő kockázatuk, és ezt a kockázatot az adófizető soha nem fogja átvállalni. Arra is támaszkodnék, amit Sven mondott a jelentéstételről és az átláthatóságról, főleg, hogyha rövid távú tevékenységről beszélünk, Mondjuk van egy menedzser, aki kialakít az ügyfele számára egy bizonyos befektetési stratégiát, akkor abból tulajdonképpen legyen neki is haszna, nem? Tehát szerintem ez legitim. Mert különben csak tovább lép, és minden utána az özön vissza, úgy gondoljuk. Hogy ezt hogy foglaljuk struktúrába, az persze egy érdekes kérdés. Én minden esetre örömmel állok a vita elé, és úgy látom, hogy elég konstruktív légkörben fogjuk ezt végigcsinálni. Én magam várom a találkozást az árnyék előadókkal. Biztos vagyok abban, hogy jó kompromisszumos szöveg születhet majd. Mindent megteszek, ami részemről lehetséges, hogy ezt a munkát együtt elvégezzük. Köszönöm. Mégis sikerült befejeznünk ezt viszonylag röviden, fél óra alatt, sőt, még négy perc van a meghallgatás kezdéséig. A panel szakértői már itt vannak. Nézzük a jogalkotási menetrendet. A módosítók benyújtásának határidejét halasztottuk, egy frakció kérte. Az ECON szavazás Szeptember 24-ére van előrejelezve, hogyha sikerül ezt eh, a tárgyalások során is tartani, hanem akkor csúszni fog. De mindenképpen az év vége előtt szeretnénk eh, szavazni, amivel szinkronba kerülnénk eh, a tanácssal is, és elkezdődhetnének a háromoldalú megbeszélések, e, e, amit e, elkezdhetnénk az osztrák elnökség, legkésőbb a román elnökség alatt. Tartsunk most egy rövid szünetet, mivel én úgy értesültem, hogy az elnök visszajön levezetni a de mivel én itt vagyok, ezért mindenképpen elkezdjük 11-kor, egy német elnök időben kezd. Köszönöm.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 So, dear colleagues. Kedves kollégák. Our chair is still in negotiation. Kedves kollégák, az egyik előadónkkal még folyik a tárgyalás, de mindenképpen be kell tartanunk, amennyire csak lehet a rendelkezésünkre álló időt, ez nagyon fontos. A megtévesztő értékesítésről lesz szó, ami a pénzügyi termékeket illeti. Üdvözlöm vendégeinket ezen az ülésen, és kérem, ne felejtsék el, hogy az egész világ hallgat minket, úgyhogy nagyon fontos az érintetteket, szakértőket meghallgatni, az érintettek is lehetnek szakértők, több megtévesztő értékesítés vonatkozásában az elmúlt évek során. Az ilyen eseteket követően az Európai Parlament több petíciót kapott, több tagállam kiskereskedőitől, kisvállalkozóitől, Az egyik oka a meghallgatás megszervezésének ez volt. És nagyon fontos tanulmányok készültek. Az Econ web oldalán a múlt héten megjelent mindez. Nagyon érdekes volna meghallgatni a szakértőinket, hogy milyen orvoslásra találtak a tagállamokban, illetve az ügynökségeknél. Nyilván szeretnénk tudni azt, hogy az európai jogalkotás milyen szerepet vállal a MIFID, a MIFID 2, IDD, IMFND és egyéb területeken. Először is szeretnék szót adni a meghívottainknak, 5 perc áll rendelkezésükre, remélem önöket is itt tájékoztatták a bevezető megtartására majd kérdések következhetnek a képviselőktől. Két perc rendelkezésére mindenkinek a kérdés feltevésére, a szakértőknek három a válaszadásra. Szeretném ödvözölni Fábio Bongiovanni urat, aki a konszob vezetője, Jella Benner Heinecker, aki a Better Finance elnöke, Timothy shakespeare aki főszakértője a pénzügyi innovációnak a, az EIOPA-nál. Természetesen Tilman Lüdert, akit nagyon jól ismerünk itt, az Európai Bizottságnál a, az értékpapírpiaci ö, osztályvezetője. Ezen kívül Robert Offert, aki a, az Autorité des Marchés Financiers, az AMF elnöke. Roberto Gattierivel van éppen most konzultációs ülése, úgyhogy egy pár perc múlva értek, érkezik. Tehát akkor a sorrendet megbontanám, és Flavio Bongiovannit kérem meg, hogy tartsa meg előadását, és a többiek majd a következő sorrendben. Köszönöm, hogy eljött, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Bongiovanni úr, parancsoljon, öné a szó. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. Kérem nyomja meg a mikrofon gombot, akkor halljuk Önt. Jó napot kívánok, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy a konszob, amelyet képviselek, megfelelő információt szolgáltathat önöknek a megtévesztő értékesítésről ezen a fontos intézményben. Tekintettel a források megszorítására. Nagyon sokan, akiket ellenőrizni kell, megfelelő értékű prioritás sorrend felállítására kényszerült, úgy, hogy struktúráltan és objektívan tudják felügyelni őket. Attól függően, hogy milyen tipológiával rendelkeznek, logikai kockázat alapú fellépésre van szükség, a rendelkezésre álló forrásokról, hogy mi a legfőbb risk, kockázat, amely azt jelenti, hogy nem felelnek meg a normáknak, ezen kívül megfelelő elemzést kell végezni, amit a konszobnak támogatni kell. A felügyelet gyakorlatilag azt jelenti, hogy folyamatosan kell a bankokat vizsgálni, és egy olyan rendszerrel kvantitatív módon értékelik őket, amely megfelel azoknak a bankoknak, amelyek esetlegesen nem felelnek meg ennek a megfelelő fegyelemnek. Nagyon fontos az információ ezzel kapcsolatban. Ez a modell, amelyet pozitívan értékeltek a nemzetközi szervezetek, mint például az IMF és az ESMA bevezetésre került. A konszob szempontjából Olaszországban a megtévesztő értékesítés elsősorban az úgynevezett self-placement esetében fordultak elő a részvények, illetve a banki kötvények esetében tematikus elemzésre van szükség a megtévesztő értékesítés során, és a legfőbb megállapítások következőek lettek. Elsősorban a self-placement esetén, főleg a lakossági ügyfelek vonatkozásában fordult ez elő. A BRRD vonatkozásában a bélnek megfelelő eszközökre vonatkozott ez a lakossági ügyfelek körében rendszeres elemzése került sor, illetve ellenzésre a meghatalmazottak szolgáltatásait illetően. Nagyon sok intézkedésre került sor, főleg a helyszínen, vagy korrekciós intézkedésre, hogyha bizonyos esetekben 2011 és 2015 között a beruházási szolgáltatásra vonatkozó fegyelmet megsértették. Ezeket a büntetőbíróság elé is vitték szabálytalanság miatt. Érdekellentét jelentkezett, amiről egyáltalán nem jelentettek, és nem is kezelték ezt. Főleg a sürgős szükséggel rendelkező pénzügyi alapok tökésítés terén pedig prudenciálisan kellett volna eljárni ezeken a területeken. Nos, ami a tőkésítést illeti, illetve a a különböző beruházási, finanszírozási termékek kínálatának kapcsolása terén. 2017-ben a közvetítők, akiket a konszop szankcionált, 15-en voltak, ezen kívül az érintette 282-en. Az összesen alkalmazott büntetés 11,8 millió euró. A megerősítés az enforcementen túl a konszob egy bizonyos keretet is szabott a különböző megtévesztő értékesítésnek a MIFID keretén belül. Ezen kívül voltak különböző olyan jellegű alárendelt kötvények, amelyeket a lakossági ügyfeleknek adtak ezen kívül a Bailinable termékekre vonatkoztak ezek a megjegyzések, a jó gyakorlatról fogalmaztak meg jelzéseket, illetve a multilaterális kerekedési helyszínekről is, ahol átláthatóságot és likviditást javasoltak. Az enforcement és a soft law alkalmazás az intézmény részéről jelentősen hozzárult ahhoz, hogy a lakossági ügyfelek kezében levő helyi banki kötvények száma jelentősen csökkent. I casi di self-placement sono 320,4 milliárd euróról, amely a teljes pénzügyi eszközök lakossági tulajdonban levő 29,4%-át tette ki. 2011. decemberében 95,6 milliárd euróra, ez 9,94%-ot jelentett 2017. szeptemberében. Ezen kívül 2017. január 9-e óta rendelkezésre áll a lakossági betétesek számára egy vitás pénzügyi kérdéseket rendező bíró. Az első 17 hónap során nagyon sok megtévesztő értékesítést kezelt, 2542 esetben fordultak hozzá, az első 5 hónapban körülbelül 700-an, 2018-ban, és 625 határozat született. Köszönöm szépen, Don Giovanni úr! Markus Ferber már üdvözölte az előadókat, én is üdvözlöm őket. Most pedig Robert Offel következik az AMF képviseletében, parancsoljon. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők! A megtévesztő értékesítés elleni harc nagyon fontos a felügyeleti szervek számára ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, a nemzeti és európai szabályozói eszközeinket is mobilizálni kell, de szükség van arra is, hogy felvilágosítjuk a befektetőket is, illetve a szakmát. Én azt szeretném, hogy ha egy viszonylag egyszerű üzenet menne át a francia tapasztalatok alapján. Az első az, hogy a szabályozás az lehetővé teszi azt, hogy a megtévesztő értékesítés ellen fellépjünk, de van még néhány hiányosság. Arra is oda kell figyelni, hogy ne vigyük túlzásba a szabályozást, mert az kontraproduktív a másik pedig a az oktatási tevékenység, amely minden szabályozási forma mellett egy kiegészítő szerepet játszik. Megerősített szabályozási keret van Európában, de megint csak oda kell figyelni, hogy ne csináljunk túl sokat, vagy ne vigyük túlzásba. A, jól ismertek a MIF 2, illetve a PRIPS szabályok, amelyek a termékek értékesítésének keretét megerősítették különös tekintettel az információ átadást. Ez eh, a MIFID 2-re különösen eh, jellemző, ahol sokkal szigorúbbak a tanácsadás eh, feltételei, és oda kell figyelni arra, hogy az ügyfél meg tudja érteni a felajánlott termék kockázatait. A terméknek eh, vannak bizonyos szabályai, illetve dokumentációja, eh, amelyet eh, át kell adni, meg kell adni, meg kell erősíteni a csomagolt termékek információit. Létrejött egy befektetőknek szóló információs keret, és el kell kerülni az összeférhetetlenségeket is. De vannak sajnos olyanok, akik az egészet túlzásba akarják vinni, ami kontraproduktív lenne. Például az ügyfelek által kitöltendő kérdőívek általában vagy gyakran túl hosszúnak tűnnek, illetve fárasztónak a kitöltésük, és ráadásul néha nem is különösebben pertinensek, már ami az önértékelési részeket illeti, és ezek elriasztják az ügyfeleket. A PRIPS hatáját néhányan túlzottan terjeszkedőnek tartják, az információs, befektetési információs tájékoztatók pedig néha nem megfelelő információt adnak. A közelmúlt teljesítményei ebben az értelemben nem reprezentatívak a rövid lejáratú termékeknél a jövőre nézve. Ráadásul van egy erretentő szerepe a túlszabályozásnak, amely arra vezetné a befektetési vállalkozásokat, hogy kis számú terméket vigyenek a piacra, és a saját kockázatvállalásukat is csökkentsék. Csökkenteni kellene az egyes és kettes szintű szabályozást, és nagyobb mozgásteret adni a harmadik szinten születő szabályoknak a különböző portfóliók diversifikálása fontos, és ez azt jelenti, hogy nem csak a termék megközelítés fontos. Szintés, szintén fontos az, hogy marad természetesen továbbra is megtévesztő értékesítési forma, amelyet a jelenlegi szabályok nem fednek le, ebből néha, néhányat már említettem, például bizonyos pénzügyi termékek, kockázatos termékek betiltási lehetősége az ESMA részéről, ez egy nagyon erős fegyver, bizonyos CFD-knél lehet ezt felhasználni, aztán az ESMA szintjén a tilalom az ideiglenes lehet, ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a tiltás nem koherens az egyes országok között, olyan termékek esetében, amelyek egyébként határon átnyúlóak hát a természetüknél fogva. Ez a tiltási lehetőség csak a pénzügyi termékekre vonatkozik, miközben más eszközök, például a gyémántok kereskedelménél, vagy a kriptovalutáknál ugyanaz a logika van, ugyanazok az eladási csatornák, és még sincsenek a szabályozás alá bevonva. Tehát itt megint mondom a gyémántra és például a kriptovalutákra, kriptoeszközökre gondolok. A szolgáltatás nyújtás szabadsága szintén fontos vannak olyan országok, amelyek más ország, vannak olyan cégek, amelyek más országban kereskednek elsősorban, ez szabályozási nehézségeket vet fel eh, a különböző hatásságok között, mert egyikőjük sem tud megfelelő időben lépni. a bankok általi értékelésítés eh, kiskereskedelmi szinten a télák eh, vagy az MRL alá vonatkozó termékek vonatkozásában konkrét rendelkezéseket igényel, még a MIF 2 túlmenően is, és reméljük azt, hogy a BRRD felülvizsgálata ebben a vonatkozásban lehetőséget ad arra, hogy többet légyenek. A második üzenet az az, hogy a felvilágosítás mennyire fontos és kiegészíti a szabályozást. Legyen szó a dolgozók, vagy az ügyfelek felvilágosításáról. Ami a kereskedők felvilágosítását illeti, e, itt fontos az, hogy tudják, hogy melyek a jó gyakorlatok és melyek a rosszak. Ehhez szükség van egy ex post és ex ante ellenőrzésre is a kereskedési viszonyok kapcsán meg kell vizsgálni, hogy a felül, be kell jelenteni, hogy a felülvizsgálat prioritást, felügyelet fel, prioritást élvez, és a MIF 2 elvárásait konkrétan betartják, szükség van helyszíni ellenőrzésekre is, illetve a nem megfelelő gyakorlatokat szankcionálni kell, és a szankciókat pedig eh, nyilvánosságra hozni. Ami pedig az ügyfeleket illeti, a szokásos fekete listákon, illetve eh, hagyományos információs eh, könyveken kívül a különböző médiát is fel kell használni, TV, rádió, Facebook, Google, mindezt mobilizálni kell a közösségi hálón, is fel lehet hívni a figyelmet, és reagálni lehet a megtévesztő értékesítésekre. E, középtávú e, projekteket kell kidolgozni, például a fiatalok vonatkozásában ebben részt vehetnek a különböző állami oktatási rendszerek vagy a központi bankok e, és Franciaországban például a munkaügyi miniszter, minisztérium is részt vesz abban, hogy a fiataloknak, a diákoknak elmagyarázzuk, hogy miről szól a megtakarítás, és mik az előnyei az egyes megtakarítási módoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jelen Heinacher, a Better Finance elnök kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, angolul fogom mondani. Tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy meghívtak a panelre, hogy a pénzügyi termékek szabálytalan értékesítéséről beszéljünk. Én a Better Finance elnökeként, ami szempontokból szeretném vizsgálni ezt a kérdést. Tavaly ö, megjelent a Misselling of Financial Product című jelentésünk, amely jelenséggel foglalkozik. Továbbra is a szabálytalan értékesítés továbbra is folyó és jelenlevő jelenség, és itt a szabályozók le van maradva, két területet is megemlítek, hogy hol. Például a PRIP KID területén a kulcsfontosságú brosúra dokumentumokban különösen a költségek megjelenítése félrevezető részben, és akár összezavaró is lehet a befektető számára. A Best of Finance szervezet már kritizálta, bírálta ezt, és említette azt, megmutatta, hogy milyen negatív hatásai vannak, akit korábbi teljesítésére milyen negatív hatása volt, és a jövőben négy területen érzékelünk problémát. Például a kisbefektetők esetében a befektető nem tudja, hogy a termék a korábban már hozott-e hozamot, termelte, vagy egyáltalán elérte a befektetési célját a termék, vagy sem. Holott ez nagyon fontos információ volna, mégsem lesz elérhető. Ezért kérjük, hogy a PRIPS delegált jogszabálya legalábbis a MIFID 2 szabályoknak megfeleljen a termék teljesítményére vonatkozó információban, így bármi jövő teljesítményinformáció meg kell feleljenek a figyelmeztetésnek, hogy, és ki kell, rá kell mutasson arra, hogy az előjelzések nem megbízható jelzései a teljesítménynek, hanem a múltbeli információra van a szükség. Azt is kérjük, hogy az úgynevezett relatív paszt, tehát a relatív elmúlt teljesítményekre vonatkozóan újra vezessek be az információt. Mert a mostani információ alapján nem lehet összevetni egy termék költségét a másikkal a befektető szempontjából, és nem látják, hogy a belépési-kilépési díjak mi hatással vannak. Sőt, ellenkezőleg azt látjuk egyre több esetben, hogy negatív tranzakciós költséget elrejtenek a két brosúrában, és ez összezavarhatja a befektetőt. Úgy gondoljuk, hogy az eredeti célja a kidnek, az nevezetesen, hogy közös méltányos játékteret teremtsen, nem érhető el így. Ezért a következőt kérjük. Egy célzott korai felülvizsgálata a PRIP szabályozásnak ebben az évben, és egy három évre terjeszék ki a UCIT alapok kivétel lét. A második példám, az UCIT kit alkalmazásának problémáiról szól. Éppen nem most végeztünk frissebb friss vizsgálatot, ami kimutatta azt, hogy legalább 30% a legtöbb aktívan menedzselt UCIT vagyonalapnak, ezért fund benchmarkkal ellátottak, nem felelnek meg a benchmarkokra vonatkozó információs követelményeknek, amelyeket az EU jogszabályok határoznak meg. Ez azt jelenti, hogy bár ezeket az alapokat, mindenképpen kikinadjanak információt a benchmarkokról, egyszer nem adtak ilyet. A magánbefektetők, amelyek az ilyen KID információra támaszkodnak, amikor befektetési döntéseket hoznak, ezeket félreinformálják, vagy legalábbis félrevezetik. Ezek a kulcsfontosságú információs dokumentumok, bros, kit brosúrák. A helyzet még aggályosabb, ahogy a szervezetünk, a Better Finance rámutatott, a magánbefektetők 2017 óta már rámutatunk arra, hogy az eszmában is hiányosságok vannak. Tekint arra, hogy a nem megfelelő alapok jelentős, ez a két EU tagállamban működik, Luxemburgban és Írországban, a felügyeleti konvergenciára szükség van, és ezt erősíteni kell. Ezek a példák a, a jelenlegi rendszer hibáiról mutatják, hogy jelentősen kell javítani a végrehajtását és följeletét az EU szabályoknak a köz és a magán befektetői oldalon is. A közférában való betartatás tekintetében is van javítani való az ESZÁK hatája, irányítása és eredményes felügyelete tekintetében. A Better Finance szervezet más pénzügyi szolgáltatók felhasználói számára módosító csomagot készített el. Néhányat ezek közül megemlítenék. Azt javasoljuk például, hogy erősítsék a befektető védelmi feladatokat, biztosítva azt, hogy minden nemzeti felügyeleti hatóság nevezze meg törvényes kötelezettségének a befektető védelmi tevékenységet. erősíteni kell aztán a kormányzását is az ESZA testületeknek, valamint a függetlenségüket kell erősíteni, hogy igazi egyensúly létre a pénzügyi ö, ipar és a kisbefektetők érdekei között, valamint a stakeholder csoportok érdekét is figyelembe vegyék. Ami pedig a szabályok betartását illeti, az Európai Bizottság ajánlásra hívjuk fel a figyelmet, ám sajnos a bizottság javaslatai nem tartalmazzák az EU állampolgárok védelmét, akik közvetlenül a gazdaságba fektetnek be, például részvényeket vásárolnak. Az EU kollektív jogorvoslati rendszer, amely az egyéni részvényesekre is kiterjedne, szerintünk kötelező érvényű, ha az EU tényleg helyre akarja állítani a pénzügyi szolgáltások piacába vetett magánbefektetői és közbefektetői bizalmat. Én németként és a Volkswagen eseti vizsgálata során, a tapasztalataim alapján, ahol több ezer befektető és autó tulajdonos volt félrevezetve, jól látom, hogy sürgető szükségű az, hogy egy jó működő kollektív jogorvoslati rendszer jön létre, hogy a kárt szenvedett befektetők érdekeit képviselje. Számra, hogy ismerően nehéz elképzelni, hogyan akarjuk visszanyerni az állampolgárok és befektetők bizalmát, és hogyan akarjuk behozni, bevonzani őket az Európai Tőkepiaci Unióba, ha nincs kollektív jogorvoslati rendszer. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Következő zászólunk. Timothy Shakespeare, Financial Innovation eh, Rendszervezető az IOPA-nál. Parancsoljon. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy ma hozzászólhatok a, biztonság, a biztosítási és a nyugdíj ágazat szempontjából. Mert nagyon fontos, hiszen körülbelül 11 trillió eurót képvisel ez a betéti megtakarítási piac. Négy dolgot szeretnék kiemelni először is nagyon nagy kihívás volt ez a jogszabály a félrevezető értékesítésről, és valóban a jogszabály sokat fog változtatni a helyzeten. Harmadsorban erősebben oda kell figyelnünk a felügyeletre, a végrehajtásra és a gyakorlatra, végül pedig néhány szót szólnék a pénzügyi innovációról. Először is, ami a félrevezető értékesítést illeti. Sok oka van ennek, és nem lehet itt varázsgömböt, varázsgömbben nézve megoldást találni. Egy-két dolgot szeretnék csak kiemelni. Először is, a fogyasztók továbbra is küzdenek, hogy megértsék a pénzügyi termékeket és a szolgáltatásokat, tehát gyakorlatilag tájékoztatni kell őket. Aztán, ami a szakpolitikákat illeti, intelligensebbeknek kell lenniük a felügyeletnek is. Második pont, ami az ösztönző hiányát illeti a különböző termékek vonatkozásában, a Uniclink vállalkozás terén láttuk, hogy milyen nehéz megoldani ezeket a konfliktusokat. A továbbiakban is így lesz ez. Harmadsorban a termékek összetettsége továbbra is probléma. Például a fogyasztók a biztonságot keresik, illetve azt, hogy megfelelően jutalmazzák őket. De nagyon nehéz megérteni, megítélni azt, hogy hogyan működnek ezek. Aztán ott van az IGON, PPI, Diamond, stb. botrányok. Nyilván az érdekellentéteket is figyelembe kell venni, hogy megértsük ezeket. Egyszerűen nem tényként kell, hogy létezzenek ezek a botrányok, le kell állítani őket. Aztán szabályozás. Jelentősen javítani kell ezen, foglalkozni kell az általán felsorolt problémákkal. Persze ez időbe kerül, de még nem mondhatjuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Úgyhogy van remény. Ahogy gyakorta is mondtuk, hogyha kipipálunk valamit, ez nem jelenti azt, hogy megfelelő az eredmény a fogyasztók számára. Hiszen az ő érdeküket kell az egész értékláncban figyelembe venni. Az IDD és a MIFID nagyon fontos lépések ebbe az irányba. A megfelelő kormányzás, az érdekellentét, a és egyébként a, a, a mindenkinek az érdekének a figyelembevétele. Ezért nagyon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy az elveket és a jó gyakorlatot képviseljük, hogy megfelelően rámutassunk arra, hogy mi az, ami problémás, és akkor orvosoljuk is. A felügyelet, ne a szabályozásra koncentráljunk elsősorban, mert szerintünk ez most nem megfelelő megoldás, hanem inkább valamilyen megfelelő viselkedési kérdésekkel foglalkozunk, mert a problémák között az is fennáll, hogy a létező üzleti modelleket sem értik megfelelően az emberek. A különböző kockázatok, azok csökkentése terén sokat dolgozunk együtt az illetékesekkel. Ott vannak a big data problémák, a nagy adatok, a nagy mennyiségű adatok átadása, különböző elemzéseket végzünk a különböző területeken, a, ellátogatunk a megfelelően érintett országokba, végül pedig az együttműködési platformokat is kiterjesztjük, hogy gyakorlati megoldást találjunk a határokon átnyúló problémákra. Összességében, ha ezekre a területekre koncentrálunk, jelentős előrelépést tehetünk. Végül pedig, ami a pénzügyi innovációt illeti. Nagyon sok piac és felügyelet úgy tartja, hogy jelentős struktúrális változásokra van itt szükség. Ez igaz a nyugdíjrendszerekre is. Ez azt jelenti, hogy ha valamilyen félrevezető értékesítés történik, tájékoztatásra van szükség. Ez úgy gondolom kiemeli azt, hogy proaktív, preventív, kockázat alapú felügyeletre van szükség Európa szerte. EU szerte nem csak a korábbi értékesítések vonatkozásában, hanem az esetleges jövőbeliekre vonatkozóan is köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó előadónk Tilman Lüder, aki az Európai Bizottságot képviseli, az értékpapírpiacokkal foglalkozó osztály vezetőjeként parancsolja. Uh, thank you very much, honorable members of... Köszönöm, uh, tisztelt képviselők, uh, résztvevők. Köszönöm, hogy az Európai Bizottságnak is lehetővé teszik, hogy mondjanak pár szót. Nagyon nehéz Shakespeare urat követni, mert ő tömören és összefogottan tudott fogalmazni. Én nyilván ezt nem biztos, hogy ilyen jól meg tudom tenni. Nekem is van azonban mondani valóm három dolog alapvetően. A MIFID 2-ről beszélnék, hogy mi a változás a MIFID 1-hez képest. Azok a botrányok, amelyek a parlament által rendelt jelentésben is szerepelnek 2008 2012-re esnek, vagyis az új MIFID 2 szabályok előtti időszakra, azok csak 2018 óta hatályosak. Nézzük meg, hogy milyen változások és milyen eredmények vannak a MIFID 2 óta, és ezt követően foglalkoznék azokkal a hézagokkal, amelyek még a meglehetnek a szabályozói keretben, és aztán egy kicsit politikai áttekintést nyújtanék, csatlakozva Timotihoz arról, hogy ezeknek a szabályoknak milyen végrehajtása kell, illetve milyen kulturális változtatásokra van szükség az értékesítési pontokon. Nos, vegyük akkor azt, hogy a MIFID mit változtatott meg a megtévesztett értékesítés viszonylatában. A kockázatokat nyilvánosságra kell hozni sokkal jobban, mint korábban. Erről korábban nem volt szó, delegált aktusok 2018. január óta előírják konkrét követelményként azt, hogy a bail-in kockázatokról is szót kell ejteni, illetve az átalakítható kötvények kockázatairól, vagy konkrét kockázatokról az alárendelt adósságoknál, illetve vannak új kockázatok, például a csődmeneteli kockázata, csődbemeneteli kockázata a kötvény kiadójának, illetve azonosítani kell a termék vonzás körzetét, ha úgy tetszik, a termék jellemzőit, illetve azt a befektetői kört, akik számára az készült, és akiket az eladással, értékesítéssel megcéloznak, illetve a Subordinated Convertible Bond is eldönti azt, hogy kik a célközönség. Vannak új szabályok, amelyek a non-complex product kérdésköréből kivonnak egy sor terméket, e, és ezzel új szabályok vonatkoznak rájuk. E, e, több, több termék számít komplex terméknek, különös tekintettel azok, amelyek a parlamenti tanulmányban is szerepelnek, az átalakítható adósság, vagy a bailinable instrumentek, eh, amelyeket eh, a kis eh, kereskedelmi ügyfeleknek is értékesítettek, tehát itt egy jelentős változás van azzal kapcsolatban, hogy kinek lehet ezeket a kötvényeket árusítani, vagyis a célközönség változik. Vannak más változók is. Egy adósság lehet csak nemzeti piaci, vagy lehet az értékesítés európai szintű, ez megint megszabja a szabályozást. Vannak tehát olyan szabályozói változások, amelyek a megtévesztő értékesítést nehezebbé teszik, tehát nem az a helyzet, mint 2000 2008 és 2012 környékén volt, maradt azonban egy nagy terem, egy nagy, egy nagy kérdés, amivel nem foglalkoztunk, és amivel a parlamenti jelentés foglalkozott, ez a self-placement kérdése. Nyilvánvaló, hogyha valaki a saját adósságát árulja, illetve a saját tőke struktúráját javítja a self placement tel a tanácsadókon keresztül, akkor nyilván ezeknek a tanácsadóknak a helyzet eléggé kényes, mert egyrészt nyilván vannak olyan célkitűzéseik, hogy adjanak el ezekből a termékekből, ebből az adósságból is az ügyfeleiknek, miközben ott a kihívás, hogy érveljenek amellett, hogy az ügyfélnek konkrétan jó az a termék, tehát mondjuk ott egy nyugdíjas és egy alárendelt nagy kockázatú eh, adósságot akarunk eladni neki, miközben tudjuk, hogy eh, egy nyugdíjasról van szó, akkor azért ott van egy összeférhetetlenség. Egyrészt el kell adni a terméket, mert a munkáltató ezt igényli, eh, viszont annak az adott személynek nem ez a megfelelő termék. Ez egy hézag, van a self-placementre vonatkozó nagyon általános szabály az egyik delegált aktusban, e, tehát e, el kell kerülni az érdekellentétet, e, illetve az összeférhetetlenséget, vagy kezelni kell. Amennyiben nem tudja kezelni az összeférhetetlenséget, és nem küszöbölhető az összeférhetetlenség, akkor tartózkodni kell a self-placement-től, az adott termék eladásától annak az ügyfélnek a viszonylatában. E, annyira egyértelműek tudnak lenni bizonyos összeférhetetlenségek, hogy az egyetlen tisztességes eljárás az, hogy nem adják el azt a terméket mondjuk egy olyan nyugdíjasnak, aki aztán abból akar élni, e, rendszeres jövedelemre szert tenni, e, és nem tudja megengedni magának, hogy az a kötvény megsemmisül, vagy bailinre használják fel, e, vagy adott esetben teljesen értékét veszíti. Tehát e, a visszafogottság az értékesítési pontokon e, nagyon is kívánatos, és ebben az értelemben a self-placementre vonatkozhatnának különböző konkrét szabályok, ahol az összeférhetetlenségi általános szabály esetleg nem működik. És aztán most az általános megjegyzések következnek, vannak olyan szabály alkotások, amelyek sikeresen végbe mentek. A megtévesztő értékesítés az egyik legnagyobb fogyasztóvédelmi probléma, de ahogy Timothy is mondta, most át kell állnunk arra, hogy hogyan lehet ezt kikényszeríteni az értékesítési pontokon, és mindannyian tudjuk saját tapasztalatból az értékesítési ponttal kapcsolatban, hogy eh, ott eh, különböző terméket próbálnak ránk eh, tukmálni, például a banknál egy hitelt veszünk fel lakásra, a bank nyilván biztosítókkal is kapcsolatba áll, adott esetben a biztosítás az kötelező is lehet, akkor jobb lesz a, úgymond a lakáshitelnek a kamata mondják, tehát ezek a, az összefonódások a kereskedési pontokon mégis megtörténnek, holott a szabályok alapján nem szabadna, hogy megtörténjenek, mert ész összeférhetetlenek. E, a bankok adott esetben mindig a saját termékeiket akarják eladni kapcsolt termékként. Ezzel foglalkozni kell, ne csak, nem csak a szabálykönyvben, hanem a kultúra megváltoztatására is szükség van, e, és e, nem szabad jutalmazni az embereket azért, hogy a saját terméket adják el, hanem a termék minőségéért, illetve a vevői elégedettségért, ügyfél elégedettségért kell őket díjazni. Eh, tehát eh, az ügyfél érdekeit kell nézni, nem pedig az eladó vagy az értékesítő értékeit, érdekeit. Egyetértek Timotival abban, hogy nyilván itt felvilágosításra van szükség, és arra, hogy a közvélemény is az értékesítési ponton kikényszerítse a tisztességes tanácsokat, a független tanácsokat, még akkor is, hogyha az adott terméket egy banki csatornán keresztül értékesítik. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm excellent and very useful. Köszönöm szépen minden hozzászólónak a kiváló prezentációkat. Elkezdjük a vitát. Kérek minden képviselőt, hogy szóljon hozzá. Urtaszun úr először. Spanyolul fog beszélni. Köszönöm szépen a prezentációkat. Rendkívül érdekesek voltak. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy nagyon sok petíció fogalmazódott meg a Peti Szakbizottság elévitt panasz ilyen eladások, értékesítések miatt. Sok esetben ezeket a petíciókat az Econ elé vittük, hogy megvizsgáljuk miben létüket. Nagyon sok ilyen esetről tudunk jelzálogkitelek ügyeiről például. És most ugye a kérdés, hogy mit tegyünk ezekkel a petíciókkal. Mind az öt kiváló előadást köszönöm, azért is, mert nagyon sok gondolkodni valót adtak ebben a tekintetben is, és a jogszabályokat és a munkánkat is nagyban segítették. Lüde úr A delegált jogi aktus a self-placement, az ön pozícionálás tárgyában kapott említést. Nem tudom, hogy elégséges-e ez a delegált jogi aktus, meg annak a tartalma, hiszen az összeférhetetlenségről szól szabály, és azt mondja, hogy hát tartózkodhat attól, hogy nem tudom, ez a tartózkodhat attól elégséges-e, vagy ennek is szigorúbban kellene fogalmazni majd a jogszabály átalakítása után a banki szanalási irányába, amire többen utaltak, és tudjuk, hogy ma délután szavazunk a felügyel ügyében, idejéről beszélnünk, és itt két téma van, mely fontos lehet. Egyrészt mit tegyünk banki szanalások esetén, hogyha bizonyos termékeket csaló módon vitek piacra. Ilyenkor két dologra van szükség. Egyrészt a tagállamban legyen egy konkrét pénzügyi alap a, a károk kezelésére, Olaszországban is volt. Itt a befektetési betét garancia alap és az egységes szonolási rendszer lehet megoldás. Másrészt tiltsuk meg a bélin alkalmazását a csalással adott pénzügyi termékek esetében. Robert Offel említette ezt a, az opciót. Ön szerint e két opció alkalmazásával lehet kezelni? A kérdéset egy konkrét kompenzációs alap, vagy felállításával, vagy a csalásra adott termékek esetében a bélin tiltásával. Van még egy fontos kérdés, a szankciók, büntetések kérdése, különösen a jelzálog termékeknél. Spanyolországban láthattuk, hogy a spanyol jegybank nem nagyon látszott meg, nem nagyon szándékozott megbüntetni, komolyan megbüntetni a csal, csalással piacra vitt jelzálog termékek forgalmazóit. Ezzel kapcsolatban mit lát? Köszönöm. Önnek is van kérdése? Én is mondok majd valamit, aztán megadom önnek a szót. Egy kicsit nyomon követve Urtaszun úr kérdését mindannyiuknak teszem fel, hiszen nagyon körültőként olvastuk ezt a friss nyilatkozatot az IBA és az ESMA tárgyában. A bankhitelek magánkézben lévő részéről. Nagyon fontos nyilatkozat volt ez, és mutatja nyilvánvalóan azt a tényt, hogy rendkívül bonyolult egyszerű megoldást találni. Hiszen vannak örökkölt tételek, azt nem lehet mondani, hogy ez a termék kizár, hat, ki, a Bélin köréből, mert ha tisztességgel adták el, akkor van egy befektető, aki megvette, ismerve a kockázatot. Hát nem, kéne, hát nem feltétlenül kell a magasabb hozamot biztosítani. Ugyanak. Tehát el kell kerülni a két végletet. És ugye a misselling kérdéséről beszéltünk. Igen, gyakran adtak el félrevezető termékeket, érdekes jelentős sem felhamozódtak, és valamilyen kompenzációs elemre szükség lehet itt. Aztán a flow problémája is említhető, ugyanis csökkent, ám megkérdezném, hogyan értékelik ennek a problémáját. Ugye lefele megy ugyan a trend az új szabályok végrehajtása révén, melyek a rendszer fenntarthatóságát szolgálják, és a, a félrevezető értékelés lecsökkent olyan mértékre, hogy a mostani keret működőképes, vagy önök úgy látják az adatok fényében, hogy az örökölt problémák miatt, a legacy problém miatt az új és az új félrevezetően adott termékek jelentős forgalma, flója miatt külön foglalkozni kell ezzel. a nyilatkozatok azért, bár üdvözlendőek, alá jeleznek bizonyos ellentmondás lehetőségét a két nyilatkozat között. Sven, te vagy a következő. First of all, uh... Köszönöm, elnök úr. Először is köszönet részünkről is, főleg a tanulmányukért, a munkájáért, a mai napon is, és nyilván maga a folyamat is uh, erről szólt. Csak két dolgot szeretnék kiemelni. Az első a bizottsághoz szól. A tanulmányban, illetve a mai előadásban is, illetve különböző publikációkban, amelyek a jobb finanszírozásról szólnak, azt láttuk, hogy több területen is komoly EU jogsértés történik, vagy a jogszabályok nem végrehajtása a tagállamokban. Ezért aztán a kérdésem Timan Ludes, ez a következő. Milyen ki- kezdeményezéseket szándékoznak bevezetni annak érdekében, hogy az európai jogot hatékonyan hajtsák végre, olyan hatékonyan, amelyet az európai állampolgárok elvárnak tőle. A konkrét területeken a Closed Index, ön is említette a self-placementet, aztán a tanulmányban több potenciális sérülése található az MCD-knek. Tehát szeretném tudni, hogy hol tudják elkötelezni magukat amellett, hogy az általunk végzett munkát tényleg szigorúan, pontosan követik, és hogy ö, elérjük azt, hogy magas szinten tiszteletbe tartják az EU-s jogszabályokat. A második kérdésem az IOPA-hoz szól. Több piaci szereplő tájékoztatott arról, hogy a kifizetés védelmi biztosítás kapcsán gondok vannak. Ezt sokszor valamilyen kiegészítő termékként kapja az ember, ha például egy autót vesz, vagy hogyha utazik valahova, ugye sokan tesszük ezt, Olaszországba is utazunk sokan, Remélem, hogy nem valami fura módon kerülünk majd regisztrálásra, de ezen túl szeretünk Olaszországba járni. De hát ha az ember egy utazási irodánál jelentkezik egy ilyen útra, akkor kap egy ilyen pénzügyi biztosítást, kifizetési biztosítást. A gépjárműiparból tudom, hogy Németországban az a rész, ami jutaléként kerül kifizetésre azoknak, akik eladják az autót, és meg tudják győzni a vevőt, hogy váltsanak ki ilyen jellegű biztosítást. Az erre járó jutalék egészen 70%-áig mehet ennek az összegnek. Kérdésem, ezt megvizsgálták már? Amennyiben nem, készek-e komoly nyomozást folytatni az ilyen teljesen nyílt, ö, igazságos ö, elvek sértését jelentő esetekben. Olyan termék értékesítésért, aminek sen, amire senkinek nincs szüksége, és olyan áron, ami sokkal, de sokkal magasabb, mint az a kockázat, amit az áru képvisel. Úgyhogy kérem, hogy az IOPA itt lépjen fel. Végül pedig szeretném, hogyha jobb lenne a finanszírozás. A készített jelentéseik alapján, ez a, a most is, illetve a közelmúltban is így volt, hogy érzik? Az Európai Bizottság reagálása elegendő volt? A problémák tükrében, amelyek az európai jogszabályokat érintik. Még egyszer köszönöm az előadóknak, hogy eljöttek. Remélem, hogy ennek folytatása is lesz. Még egyszer el kell mondanom, hogy rettentően csalódott vagyok, hogy csak két frakció képviselteti itt magát. A parlament jobb középe része egyáltalán nem prioritásként tartja ezt a témát. Ezt nyíltan el kell, hogy mondjam. Látom, hogy azért a tanácsadók itt vannak. A, azt hiszem, a pénzügyi fogyasztók kicsit több figyelmet érdemelnének itt a tisztelt házban. Elnök, köszönöm, egyetértek Svennel. Kérdezem, ki szeretne hozzászólni? ki kezdi a kérdésekre a, a választ. Tessék. Köszönöm, mondja Luder úr, a két kiegészítő kérdést az Európai Bizottsághoz. Nos, először is az a formula, amit bevezettünk, kicsit keményebb, mint ahogyan ezt elmondtam. Ez nem azt jelenti, hogyha egy megoldhatatlan problémával szembesül az ember, akkor elállhat tőle, akkor nem. Nem erről van szó, hanem hogy a shell nem mély található a szövegben, úgyhogy ez nem egy opció, nem lehetőség. Hogyha érdekelentét van, akkor tényleg a shell nagyon udvariasan fogalmaztunk, elállhat az illető ettől. Nos, ha ezt így kezeljük a gyakorlatban, az értékelésítési ponton, akkor persze megint fölmerül egy nagy kérdés. És itt szeretnék kitérni Sven Giggles kérdésére. Egy adott ponton ö, szükségünk van az elefántcsontoronyra és a megfelelő fórumokon beszélni a szabályainkról hiszen nagyon sok jogszabályt hozunk. A tanácsban, a trialógusok keretén belül egy csomó szabálya, tiszteletbe tartal. A probléma az, hogy nem beszélünk róluk. Egy csomó olyan fórumon, ahol az érintettek jelen vannak. Úgyhogy gyakorta gondoltunk arra, hogy olyan eseményeken, ahol az érintettek vesznek részt, vagy oktatással kapcsolatos eseményeken. Jó lenne, hogy az Európai Parlament is képviselteti magát, és főleg a pozitív tapasztalatai vannak. Volt egy MIFID-tel eh, eh, kapcsolatos rendezvény is, úgyhogy beszélnünk kellene ezekről a szabályokról, mit érünk el ezekkel, hogy legalább fölhívjuk a figyelmet rájuk. Mi, mint bizottság, nagyon sok ESMA állandó bizottságban veszünk részt természetesen, eh, és a befektetői védelem érdekében naponta kiáll az ESMA hogy a szabályt hozókkal tárgyaljon nap mint nap, akik az asztal körül ülnek, annak érdekében, hogy ne csak folyamatosan, hanem szigorúan is tiszteletbe tartassák ezeket a szabályokat. De meg kell érteni azt, hogy ami az értékesítést illeti, innen Brüsszelből ezeket a tárgyalásokat nem tudjuk irányítani és befolyásolni, mert több ezer ilyen jellegű van, és mi csak a saját tapasztalataink alapján szólhatunk, hogy gyakorlatilag mi is történik ezekben a tárgyaló termekben, amikor a beruházó találkozik a tanácsadóval, és beszélni kellene a szükségletekről, illetve arról, hogy mire van szüksége majd, hogyha idősebb lesz, ahelyett, hogy csak itt egy csomó papír, mifitnek hívják, Európából származik, és a végén ott a aláírás helye, írják alá. Hát nem így kellene ennek lennie. Talán kevesebb papírt kellene osztogatni, és jegyzőkönyvet, vagy jegyzőkönyvtervezetet, inkább többet kellene tárgyalni, beszélni. Tehát több olyan eseményre van szükség, ahol tájékoztatunk, és az eszmának is jobban bele kellene folynia abba, ami ott a helyszínen történik, és aztán értékelnünk kell, több tanulmányt kellene készíteni, például a MIFID-ról, a kutatásról, annak elhagyásáról, arról, hogy mi történik a helyszínen, hogy mi történik ezekben a szituációkban, hogy jobb elképzelésünk legyen arról, hogy mi történik. És ami még fontosabb, azok, akik ott eljárnak, tudják, hogy valaki ezért figyel arra, hogy milyen beszélgetéseket folytatnak. Valaki tud erről, és a jövőben nem valamilyen névtelen bilaterális eseményre kerül majd sor a tanácsadó, illetve a lakossági ö, fogyasztók között. Köszönöm. Köszönöm. erősen támogattam azt, amit Tillman támadott, különösen a, a második felét, ahol arról beszélt, hogy gyakorlatban kell működtetni a szabályokat. Tehát az igazi gond. A közvetítő piacon különösen a nagy vállalatok, a nagy bankok igazgatói mert még ha összedugják a fejüket, egy nagyon komoly kihívás, és komolyan kell venni a közvetítő piacot. És ezért kell a végrehajtásra, a felügyeletre jobban koncentrálni, különféle eszközökre, más eszközökre van szükség, mint egy nagy bank felügyeleténél. Ezt ugye jól tudjuk, ám a szabályozásban tényleg módosítani kell, időt kell szállni arra, hogy belássuk magunkat. Ezt nagyban hangsúlyozom ha valaki befektetési terméket vásárol, akkor az eladási ponton mindenhol látja a gondot. Komolyan kell vegyük ezt a kihívást tehát. Röviden érinteném talán a PPI ügyét általában. Az Európa nagyon jól tudja ezt a, a probléma fennállását vannak tendenciák, amelyek évek óta folyamatban vannak, a PPI ügyében a brit botrány kapcsán is foglalkoztunk, de ez egy persze szélesebb körű dolog. E héten tárgyaltunk a Nemzeti Felügyeleti Intézményekkel. A tűzpiac minden piacon gondos, gondot jelent. Tehát rajta van a radarunkon tematikus felülvizsgálatot végeztünk a utazási biztosítások tekintetében. Alacsony értékű, illetve kiegészítő termékek, ezek sokszor nagyon nagy jutalékokkal működnek. Ennek megvan persze az oka. Ez nem mindig árt egyébként a fogyasztónak, de azért vannak itt a menedzserek észrefelettelése kapcsolatos kérdések is. Mint nem van néha érték a pénzért, érvényesül sokszor, de nem mindig. Van túlbiztosítás, hogy a, a fogyasztó mennyire képes átlátni a működést. Ezek a tematikus felülvizsgálatnak tárgyai lesznek majd, és Kell egy reprezentatív mintát vennünk az iparból a kérdőív révén, igyekezően lefedni. Ezen a nyáron egyébként történik ez a vizsgálat, és a tematikus vizsgálat eredményét ősszel fogjuk kiadni. Osztjuk azt tehát, hogy itt van ok az agára. Szabad még egy követő kérdést feltennem? Most Először zárjuk le a válaszok körét, és aztán utána. Köszönöm szépen. Visszatérnék a self-placement kérdésére, bizonyos kockázatot jelentő termékek vonatkozásában a bankrendszerben, annak érdekében, hogy megerősítsék saját alapjaikat ami tényleg közös gondunk. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy vannak készletek és vannak új szabályok, új kiadások, és látjuk, hogy a nemzeti és az európai hatóságok szintjén, akik konvergenciát kell, hogy biztosítsanak, mindent meg kell tegyenek annak érdekében, hogy tiszteletbe tartsák a szabályokat, ott a helyszínen kell megbizonyosodni erről. És ha nem így van, akkor bizony büntetni kell. És hogy tudjanak is erről, mert egyébként nem tudjuk leállítani ezt a folyamatot. Tehát nekünk, mint felügyeleti szervnek az a felelősségünk, hogy a szabályokat tiszteletbe tartassuk. Megvan hozzá az eszközünk, ezt gyakorolni is kell. Franciaországban ezzel kapcsolatban nagyon sok kölcsönösségi ágazat van. És ez problémát jelent, sajátos problémát, ami egy kicsit más. Úgyhogy mi az európai szabályokon túl bizonyos jó gyakorlatokat is bevezettünk, amelyek végül is maximálják azt, hogy mit lehet bizonyos esetben értékesíteni, lakossági ügyfeleknek, illetve más irányban is, az alárendelt részvények esetében, vagy értékpapírok esetében, hogy biztosítsuk azt, hogy egy bizonyos termék és több termék esetében ne legyen túl nagy a kitettsége egy adott személynek. Aki viszont alárendelt termékeket választ, legyen pénzügyileg megfelelő hátterehez. Ezekre a korlátokra utaltam, hogy ezeket lehetne a BRD-be bevezetni, hogy nominális értékben maximáljuk ezeket a termékeket, ez további garanciákat jelent. Nekünk, mint felügyeleti hatóságnak óriás és alapvető a felelősségünk. Köszönöm. Thank you. Please. Yes, I would like to come back to the question of Sven Gigo. Köszönöm. Vissza szeretnék kérni Sven Gigo kérdésére, hogy lehet jobban finanszírozni a jelentések alapján, hogy elegendő-e a bizottság reakciója, mindig is azt mondom, hogy az Európai Bizottság többet is tehetne. De ezért ösztönözünk mindig arra, hogy változtassanak, de ha a Pripsky id veszük figyelembe, azt hiszem, hogy egy korán készült felülvizsgálatára a rendeletnek szükség van. Hát nem sok a reményem azt illetően, hogy az idén ez megtörténik, de ezt várnánk el. Aztán ott van a logika hiánya a különböző EU befektető védelmi termékek esetén, vagy eszközök esetén, a MIFID 2, az IDD, ezek az ágazati szabályok nem igazán segítenek a befektetőnek. Úgyhogy azt szeretnénk, hogyha a befektetők számára azonos feltételeket teremtenénk. Ugye itt az EU is, az ESZÁK is sokat tehetnének a megerősítés érdekében. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Bon Giovanni úr, parancsoljon. Um, Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, Tilman úr által elmondottakhoz. Fontos az, amit az Európai Bizottság a 41-es cikkel kapcsolatban tett, illetve a self-pacementtel kapcsolatban tesz. Fontos a nemzeti kompetens hatóságok számára is, hogy legyen egy jogszabályi hely, amely hatékonyan és erősen ellenőrzi ezt a tevékenységet. Mielőtt ez megtörténik, beszélnék arra is, mint hogy a felvezető előadásomban is megtettem, hogy 2009-ben és 2014-ben mi kiadtunk közleményeket a likvid és komplex termékekről, amelyben kitértünk a közvetítők általi self-placement problémájára, és arra, hogy 2010-től százalékosan 31 százalékról 10%-ra esett a self-placement aránya. Tehát ez egy 2017-es adat az utóbbi, ami azt jelenti, hogy a helyi és az európai szabályok is hogyha érvényesülnek, akkor, akkor, akkor mi nemzeti hatóságok többet tudunk te, te, tenni. E, a önök tanulmányában szerepel az, hogy a jogalkotói arbitrázs különböző szabályok között e, felvet problémákat először is e, a MIFID 2 inducement szabályaira hívnám fel a figyelmet, valamint a kettes szintű szabályokra, amelyek igen erőteljesek, Quality Enhancement Test. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a MIFID 2 az egy maximális jogszabály egy, az egyik oldalon, másik oldalon pedig az IDD rendelet van az inducement témában, amely sajnálatos módon nagyon gyenge a MIFID 2-höz képest és ez a feszültség a nemzeti kompetens hatóságok számára gondokat okoz. Az IDD, az IDD egy minimális irányelv, ez további problémákat vet fel a nemzeti kompetens hatóságoknál, mert a pénzügyi szolgáltatók átállnak egyik termékről a másikra. Gyakorlatilag most egy eh, biztosítás eh, alapú pénzügyi termékekre való átállást eh, látunk. Az IDD-ben az inducementre történő utalás az, az nagyon eltér a MIFID 2 hasonló rendelkezéseitől, és ezért nagyon nehéz a dolga egy nemzeti hatóságnak, amikor az ellenőrző tevékenységet ki akarja fejteni. Köszönöm, tessék Sven, köszönöm. Először is az IOPÁT szeretném jobban megérteni, hogy mi az, amit tesznek, illetve még nem tesznek. Hogyha a Payment Protection Insurance-ról beszélünk, ugye ez több ágazatot fed le, az utazási biztosítást is, illetve én említettem az autófinanszírozást, autóvásárlás finanszírozási hitelt, ami egy komoly fogyasztói hitel fajta, Önök ezeket a területeket mind lefedik, vagy, vagy nem, illetve milyen potenciális intézkedéseket terveznek, szándékoznak-e segíteni az embereknek abban, hogy jobban átlássák a jutalékok rendszerét az egyes ágazatokban, tehát jobban lássák azt, hogy el tudják dönteni, hogy mely termékek uzsorás rendszerűek, és mely termékeknek van valódi értéke. E, hogyha vannak olyan termékek a piacon, ahol 70%-os e, jutalékok is láthatóak, az önmagában elárulja, hogy ott egy piaci diszfunkció van. E, és én azt gondolom, hogy az IOPának, az EOPának nagyon határozottan fel kell lépnie, hogy megvédje az ilyen uzsorás jellegű tranzakcióktól a az európai fogyasztókat. Tehát ezért kéne jobban megértenem azt, hogy önök melyik alpiacokra figyelnek oda igazán, és, és, és hogy milyen lépéseket terveznek. A fogyasztók nagy része tud ezekről a tényekről, nagyon csalódottak lennének, hogyha a pénzügyi felügyelet nem védené meg őket ezektől a tevékenységektől. Köszönöm. Most pedig az válasz a következik. Köszönöm tényszerűen jelen pillanatban a utazási biztosításokra koncentrálunk, ám jól tudjuk, hogy ez inkább csak egy indikatív jellegű jelenség. Ezzel próbáljuk megragadni egyfajta tesztként, feltárva mélyebben azokat a kérdéseket, amelyeket említett a, a disztribúciós hálózatok működését feltárva, Eh, akár a, a juttalékszinteket is, ez egy fontos input, és a jelentésünkben ez alapján próbáljuk feltérképezni, hogy néz ki a piac, több mint 70%-ban. Érdekes az ipar képviselő is megvitatni, hogy szerintük mi az elfogadható, mi nem. Mi, mint felügyelő szervezet, persze a bizonyítékok alapján kell állást foglaljunk majd a végén. Szerintem a dolog, a, a vizsgálat nem fog megállni az utazási biztosításoknál, hanem e piacról levonunk majd konklúziókat, és aztán megvizsgáljuk a szélesebb körű kihatásokat is, hiszen jól tudjuk, több piacon érzékelhető aggály más termékekkel kapcsolatban is, melyeket kínálnak, a hitelekhez kapcsolódó biztosítások például jó példát nyújtanak, ennek minden piacon megvan a maga formája, de hogy a, a mögötte levő probléma lehet, hogy nem annyira széttartó, mint a jelenségek. Tehát egy, kép, egy, egy területen kezdünk, ott próbálunk bizonyíték alapján meggyőző képet alkotni, és úgy haladunk tovább. Például a tervünk az, hogy a, a, a biztosítás, biztosítás tematikus értékelését mi hamarabb elvégezzük, még ez évben. A szakpolitikai konklúziók aztán kicsit függenek majd attól, hogy hova jutunk a felülvizsgálattal. Mint tudják, egyes esetekben a jogi kerettől is függ ez, az meg nem mi ügyünk. Tehát mi csak azt oda jutunk el, hogy vannak területek, amelyeket meg kell vizsgálni. Szerintem sokat el lehet érni gyakorlati szinten a, a felügyeleti hatóságok révén. Köszönöm. Akkor annyit azért vigyen haza üzenetként, hogy mi azt szeretnénk a frakciónk, hogyha szélesebb körben vizsgálódnának, és nem bárnák meg amíg az események bekövetkeznek, lassan haladva a vizsgálatokkal. Ezt üzenjük. Az elnök engem kért meg, hogy ugorjak be helyette. Én nem követtem az eszmecserét, úgyhogy nem tudom pontosan mire utalt, de gondolom válaszolni akar Szvangigot kérdésére. Megválaszolták de utánkövetés gondolom lesz. Az én feladatom az maradt, hogy zárom az ülést, nagyon köszönöm a részvételüket, nagyon sok gondolkodni valót adtak a delegált jogi aktusok tekintetében is. Jelen pillanatban vizsgáljuk az ÉZA felülvizsgáltanak lehetőségét és a közbeavatkozási hatáskör kiterjesztésének lehetőségét egyes termékkörökre. És a PRIPS review-val kapcsolatban is van egy kérdés, de először végre kell hajtani, amíg nem, még nem hajtották végre, ugye? Úgyhogy tovább, ahelyett, hogy tovább szaporítanánk a szót, megköszönöm mindenkinek, és fontos, hogy naprendet tűztük, hiszen a, a Peti Szakbizottságban vannak ezzel kapcsolatos folyamatban levő petíciók is, napi rendem, tehát a szabályozás, a makrogazdasági kérdések köre is figyelmet érdemel. Ebben a nagyon fontos témakörben, amely a félrevezető értékesítésekkel kapcsolatos, reméljük, hogy az európai jogszabályokat választod már ezekre.